Yes, we start there. You can. Well, if I can uh, start and uh, welcome everyone. Hadd kezdjem el. Mindenkit üdvözlök itt ma délelőtt. Nehéz reggel elindulni, de egy fontos téma lesz Ponga úrral. Mégpedig a nem fenntartható halászat hatása a halálományra témában. A Ponga úrnak a véleménytervezetét fogjuk megvizsgálni, a, magát az jelentést a halászati bizottság írja, és ez az Európai Bizottság javaslatáról szól, amely egyes intézkedéseket írna elő olyan országokkal kapcsolatban, amelyek engedélyezik a nem fenntartható halászatot. Első olvasat, Ponga úr, az öné a szó. Köszönöm, elnök úr, a szót. Néhány szóban szeretném felvázolni azt a véleménytervezetet, amelyet én fogalmaztam meg a Halászati Bizottságban, azon rendeletről, amely bizonyos intézkedésekre vonatkozik, amely a nem fenntartható halászatot megengedő országokat illeti. A halállományok megőrzése érdekében. Először is szeretnék az Európai Bizottságnak köszönetet mondani a rendelet javaslatért, mert valóban ez a rendelet új eszközökkel rendelkezik annak érdekében, hogy támogassuk, illetve létrehozzuk a fenntartható felelősségteljes halászatot világszerte. Ezen kívül széleskörűen kapcsolódik a halászatra vonatkozó rendeletre, amelyel már korábban foglalkoztunk, amely nem szabályzott területekkel foglalkozik. Az Európai Unió így már ezzel a rendelettel együtt szélesebb körű fegyvertára rendelkezik ezen a téren. Két téren azonban módosítanám a javaslatot. Először is emlékeztetni szeretnék arra, hogy a fejlődő országoknak más kezelésben, elbánásban kell részesülniük, figyelembe véve szakmai, adminisztratív és pénzügyi kapacitásukat. Ezen kívül az Európai Unió által elfogadott intézkedéseknek koherenseknek kell lenniük, azokkal, amelyek a fejlesztési politikát jellemzik. Ezért javasoltam, hogy az ötös preambulum bekezdést és az ötös cikket a negyedik pontban a rendelet vonatkozásában változtassuk. Ezen kívül javasoltam azt is, hogy legyen egy nyomonkövetési klauzula, amelynek segítségével a parlamentet folyamatosan tájékoztathatnák a rendelet végrehajtásáról, illetve így szükség esetén lehetett volna változtatni rajta. Ezért egy új 8A cikket javasoltam bevezetni. Elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani. Március 7-e déli 12 óra a módosító indítványok beadásának határideje. Ha bármi kérdésük van, szívesen állok rendelkezésükre. Köszönöm a figyelmet. Thanks. I have to apologize uh, for our shed. Köszönöm, elnézést kérek, eh, mert Izabel az árnyénk előadónk eh, nincs most itt, mert a halászati bizottsággal kapcsolatos egyéb teendőit eh, intézi. Az ő álláspontja és a mi frakciónk álláspontja az az, hogy csinyán kell bánni a kivételekkel akkor, amikor a nem fenntartható halászatot kezeljük mert nekünk is, és ezeknek az országoknak is érdekük a fenntartható halászat, a halálományok megőrzése, mert különben nem marad hal a tengerben, és akkor az egész koncepció megbukik. Természetesen azt támogatjuk, hogy anyagi támogatást nyújtsunk a szegényebb országoknak a költségek eh, vonatkozásában, például vitarendezés eh, vagy halálomány megőrzés eh, érdekében. Ugyanakkor természetesen be kell tartatni a fenntartható halálományra vonatkozó szabályokat. Gyakran harmadik országok ipari halászhajói okozzák a károkat, amelyek a fejlődő országoktól kapják az engedélyeiket tehát így ki kell küszöbölnünk azt, hogy kihasználják egyes országok a fejlődő országokat bilaterális egyezményeken keresztül. A fejlődő országokat is elszámoltathatóvá kell tenni a halálományuk kezelése ügyében, és valamilyen módon ösztönözni őket arra, hogy fenntartható módon adják ki a halászati engedélyeket, és betartsák a szabályokat, valamint a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat. A halászati segítségnyújtás, főleg az ellenőrzési infrastruktúra kiépítése és a tudományos háttér megteremtése területén kell, hogy jelentős legyen, hogyha a kis mennyiségben halászó, hagyományos halászokat nézzük, akkor ők úgysem exportra termelnek, tehát nyilvánvaló, hogy nem ők lennének az elsődleges nyertesei a kivételeknek bizonyára Izabel majd végig kapcsolatban marad a raportőrrel. Hadd jelezzem itt, hogy tegnap volt egy nagyon fontos meghallgatás az EU halászati politikájáról, illetve arról, hogy az EU mennyire olcsón szerzi meg más országok halálományát. Nem tudom, hogy abból azon az ülésen elhangzottakból valamit át lehetne emelni ebbe a véleménybe. Nem tudom, ott volt-e Morisz? ott bizonyára elhangzottak érdekes dolgok. Akar-e még valaki hozzászólni ehhez a témához? Nem, akkor Astrid Dulónak adom meg a szót, aki az Európai Bizottság képviselője, hogy beszéljen. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al reporter. Köszönöm szépen, elnök úr, és maga előadó úrnak is ezt a véleményt a bizottság nevében Nagy elégedettséggel látom, hogy a bizottsági javaslatok nagyrészt tovább mentek, önök által elfogadásra kerültek. Itt főleg a fejlődő országokkal foglalkozunk, de úgy gondolom, hogy szükség lenne egy olyan cikkre is ebben a szövegben, amely gazdasági értékelését adná a halászat irányításának, és ez nekünk fontos. Ami pedig az új felvetéseket illeti, a bizottság, annak is tudják, nem nagyon kedveli a kivételeket. A, a rendelet, még ha most el is fogadjuk, lehet, hogy csak évek múlva lép hatályba. És És nagyon ritkán használjuk ezt az eszközt, amit javasolnak. A bizottsági munka fontos részét képezi az, hogy garantálni próbáljuk, hogy a rendeletet végre is hajtsák, tehát végrehajtható szövegeket fogalmazzunk meg. És ezt fenn szeretnénk tartani, ezt az gyakorlatot. Ez lenne az általános megjegyzés. Um, Köszönöm szépen. Ki kívánnék hozzászólni? Ahogy már elmondtuk, a módosító benyújtási határidei. Nem, Ponga úr maga kíván-e még záró megjegyzést hozzáfűzni? Elnök úr, csak egyszerűen szeretnék köszönetet mondani Lui asszonynak a részvételért a munkában, illetve azt, hogy óvatosan akar eljárni a derogációs kérdések vonatkozásában. Ezt feljegyeztem. Ezen kívül a rendelet felülvizsgálata is fontos a bizottság részéről, mert hogyha valaki hibát követel, akkor fontos, hogy a jó útra térjünk vissza. Úgyhogy megpróbálok a véleményben helyet adni ezeknek a megállapításoknak. Köszönöm. And, uh... Köszönjük, Ponga úr! Ahogy már elmondtuk, március 7-én déli kell benyújtani, és 27-én fogunk szavazni. Következő témánk a napirenden ugyancsak nagyon fontos, a Latin Amerikával történő új fejlesztés együttműködés meghatározása, amelyet Cortes Lastra úr fog előterjeszteni. Amint tudják, az EU és Dél-Amerika térségei 1960 óta működnek együtt. Az EU nem csak gazdasági, politikai partnere Latin-Amerikának, hanem fő donor a régióban, második legnagyobb külföldi befektető és a második legkomolyabb kereskedelmi partnere a térség országainak. Ez a jelentés azért, azért fontos számunkra, mert kitér a latin-amerikai régióval folytató kapcsolatrendszeren belül arra is, hogy a D.C. tárgyalások hamarosan megkezdődnek. Tudjuk, hogy a bizottság a középes besorolású országok felé nyújtott támogatását csökkenteni kívánná, és a legtöbb dél-amerikai ország ilyen. Brazília ugye most már az Egyesült Királyságnál is nagyobb gazdasággal rendelkezik. Múlt hónapban a világ hatodik legnagyobb gazdaságával nőtték ki magát Brazília. Tehát ennek a tükrében új stratégiát kell kialakítanunk, amely valódi egyenlőségre és irreverzibilis fejlesztés irányokra helyezi a hangsúlyt. Leszeretném szögezni, hogy Argentina például a század elején, a múlt század elején a világ harmadik leggazdagabb országa volt. Tehát ezek a dolgok változnak, és itt a stabilitás fogalma is ennek kapcsán megfogalmazódik, hogy a gazdasági fellendülések és hanyatlások bizony érintenek minket és másokat is. Megadom a szót Cortes Lastra úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is meg szeretném köszönni a velem együttműködőknek a támogatást itt a bizottság részéről is sok támogatást kaptam. Intenzíven elkezdtünk foglalkozni a témával, az EAD-val is együttműködtünk, és az ENSZ-nél is voltak kollégák, akikkel együttműködést folytattunk és példaértékű volt az együttműködés. Még egyszer nagyon komolyan meg szeretném ezt köszönni. Azt hiszem nem kell sokat beszélnem, de néhány dolgot hadd emeljek ki mégis. A szegénység még mindig 17 százalékos. de la población a tolmácsok, legalábbis a német tolmácsok kérik, hogy a számokat majd lassan adja elő az előadó. Nos, tehát a számok alapján azt látjuk, hogy továbbra is óriásiak a társadalmi különbségek Dél-Amerikában. Ez itt a fő probléma. 180 millió ember él mély szegénységben, és a számok azt is mutatják, hogy 15 ország a, a világ legigazságtalanabb vagy legnagyobb társadalmi különbségeket felmutató országai közül 15 dél-amerikai. És ez a politika bűne, illetve hát újra kell értékelni valószínűleg egyes dél-amerikai országokban azt is, hogy megtesznek-e mindent a saját lakosságuk szegénységének felszámolásáért. Az Európai Uniónak persze fontos szerepe van, hiszen 180 millió mélyszegénységben élő embert valakinek valahol támogatnia kell, és eddig az EU, mint a régió második legnagyobb kereskedelmi partnere volt jelen, és fejlesztési támogatást is nyújtottunk számos megállapodás egyezmény alapján. És sok helyen fenntartható fejlődési irányokat sikerült kijelölni ezekkel a támogatási intézkedésekkel. Ezzel együtt 2012-ben is még nagy a személy, szegénység. Ugyan csökkent Dél-Amerikában is a növekedési ráta, de még mindig jobb az átlaguk, mint Európának. Mexikó és más közép-amerikai országok továbbra is problémát jelentenek azonban, és a válságukra azonban ez a térség is nagyon érzékeny. Nem szabad azzal együtt, hogy ott van fejlődés, nálunk kevésbé, magukra hagyni őket, sőt, szerintünk intenzíválni kéne a támogatásokat, főleg azok az országok, amelyek az úgynevezett közepes szegénységi kategóriába tartoznak, érdemelnének speciális támogatást, csak ezeket a támogatásokat okosabban, konszolidáltabban kellene megfogalmazni. A Lisszaboni szerződés óta az Európai Unió az a kötelessége, hogy hogy érdekeit megvalósítva ugyan, de mégse sorolja lejjebb ezeket az országokat, hanem át kell alakítani a fejlesztési politikánkat, de nem kell megszüntetni azt. És ennek a jelentésnek is ez a témája. Ez sok dél-amerikai országra vonatkozik, sok olyan ország létezik, amely nem is kér a segítségből. Vannak azonban, amelyek kérnek, és ezeket föl kell, följebb kell venni a listán. Tehát jobban új módon kellene differenciálni az országok között. Azoknak az országoknak kell segíteni, ahol a támogatásnak várhatóan valamilyen konkrét pozitív hatása is lesz. Tehát nem csak a gazdasági kritériumokból ö, szabad kiindulni. Kolumbia, Peru, merülnek föl ebben a kontextusban. Tehát differenciáltabb megközelítésre van szükség, a felelősségvállalásra, de ezt a felelősségvállalást új módon kell megfogalmazni. És nyilván általában csökkenteni kéne a szegénységet, általában a környezet javát szolgáló intézkedéseket szabad csak támogatni. Ezeket már a tervezés fázisa során ugyanakkor rugalmasan meg kell fontolni. Több rugalmasságra lesz szükség a jövőben mert nagyon változnak a mutatók Dél-Amerikában. Körülbelül 65%-a a támogatási pénzeknek most 65 15%-ra kívánja a bizottság csökkenteni az arányt, és valóban most egy kicsit vissza fogjuk fogni magunkat, ugyanakkor egyes országokban célzottabb támogatást fogunk nyújtani, mint korábban. 2014 és 20 között figyelembe kell vennünk azt is, hogy a világszerte EU által kiadott támogatási pénzek egyharmada megy Dél-Amerikába, és lehet, hogy ezen is újra kell, hogy előre el kell gondolkodnunk, mert vannak a világban olyan országok, ahol sokkal nagyobb a szegénység. Vannak bilaterális támogatási programok is, ezeket is figyelembe kell vennünk, amikor az európai politikát megfogalmazzuk. Tehát nem általános csökkentésről van szó, nem cél, célok csökkentéséről van szó, hanem körültekintőbb, célzottabb a bilaterális egyezményekre való tekintettel való megfogalmazásokra van szükség. A kétoldalú együttműködéseket az EU elismeri Kolumbiával, Peruval, Ecuadorral, és ezeket meg is kívánjuk tartani. A szociális kohézió erősítése lenne az egyik cél. Olyan programokat akarunk támogatni, amelyek az esélyegyenlőséget javítják ezekben a nagyon megosztott, társadalmilag megosztott országokban. Most az átmeneti időszakban és a válság idején maximum négy évre korlátoznánk ezeket a programokat, ezeknek a időtartamát, és 100 millióval megnövelnénk ezeknek a költségvetését. Ez persze egy csak egy jelentés tervezet ebben a pillanatban. És a parlament biztos, hogy maga még ezen változtat, de szó sincs arról, hogy visszakoznánk, ugyanakkor meg van kötve a kezünk, és persze még a többi frakcióval is egyeztetnünk kell, nagyon sok módosító fog beérkezni, biztos vagyok ebben a szociális, a munkaügyi, a családpolitikai, klímaváltozást érintő, technológiai együttműködést érintő kérdések vonatkozásában. Tehát még a folyamat elején vagyunk. Ezek a módosítók, ha megszületnek, akkor azt remélem tőlük, hogy általuk is jobban megfontolt, jobban koncentrált, integráltabb lesz a támogatások megfogalmazása, a társadalmi szerződésekre az egyes tagá- ottani tagállamokban tekintettel lesz az ottani munka, erőpiaci és képzési struktúrákra. És összességében csökkentik majd ezek az intézkedések a társadalmi különbségeket, javítják a képzési és egészségügyi lehetőségeit a polgároknak, és EU-nak, az EU-nak pedig megadják a lehetőséget, hogy know-how transferrel ö, vegyünk részt a folyamatban, és nem akarjuk a nem szegény rétegeket sem figyelmen kívül hagyni, hiszen a társadalom egyensúly szempontjából a közép, közepesen jó ö, szerepe nagyon fontos, tehát őket is meg kell segíteni, hiszen a legszegényebbeket hosszú távon csak a társadalom más részei tudják felemelni. Az információ hiány, vagyis hát az oktatás gyengesége is óriási gazdasági hátrány, erre is igyekszünk majd tekintettel lenni. Szociális védelmi rendszereit ezeknek az országoknak meg kell erősíteni, több és stabil munkahelyre lenne szükség a legszegényebbek számára. A jövőben is azon leszünk, hogy a képzési és a vidékfejlesztési kérdések legyenek a legfontosabb prioritásaink. Az Eurolek alapítvány segítségével fogjuk például ezeket részt támogatni. És számos olyan EU javaslat van, amely a klímaváltozás motivációjával próbálja ezeket az országokat jobb tárgyalási versenyhelyzetbe hozni. És akkor még az emberi jogokról nem beszéltem, a nők egyenjogúságáról sem interesado en escucharles. Szívesen, sőt, hát ez itt a feladatom most, nagyon várom a kérdéseiket, hogy ezekre válaszoljak. Thank you very much, Mrs. Uh, Mr. Cortez Lastra. Köszönöm eh, Cortez Lastra úrnak eh, ezt a, az előadást, és eh, Valóban egy nagy igazságra hívta fel a figyelmet, amikor azt mondta, hogy az Európai Unió nem nagyon foglalkozott korábban Latin Amerikával. Nyilván ez a Monroe doktrinának egy kései hatása, amikor az amerikaiakra hagytuk Latin Amerika kezelését, de hát nem nagyon volt ez egy sikeres politika. Amit most mi teszünk, az úgy tűnik, hogy hasznosabb a latin-amerikai lakosság számára, és azt gondolom, hogy itt az események összefüggenek eh, Ázsiával, mert például Indiában is vannak eh, hatalmas, eh, nagyon sok emberi a szegénységben, és nyilvánvalóan segíteni kell az alacsony jövedelmű országoknak, Nikaraguának például Latin Amerikában. Mindez nagy figyelmet igényel. Köszönöm, Keller asszony. Mi mi is megköszönjük eh, Cortes Lastra úrnak a eh, munkáját, és eh, mi magunk is úgy gondoljuk, hogy a reformnak nem azt kell eredményeznie, hogy szabadkereskedelmi egyezmények aláírására kényszeríti ezeket az országokat. Egy differenciáltabb megközelítésre van szükség Latin Amerikában, illetve olyan kritériumokat kell kialakítani, amelyek nem a Világbank DNI eh, kritériumára eh, épülnek. Eh, ön is említette Cortez Lastra úr az emberi jogi aspektusokat, ezt is magunkévá tudjuk tenni. Nyilván lesznek módosító indítványok, és főleg azokon a területeken, eh, amelyekre ön is eh, hivatkozott, de nem annyira helyettesíteni vagy kicserélni akarjuk azt, amit ön mondott, hanem eh, hozzáfűznénk dolgokat például a társadalmi kohézió kérdésköréhez. Nyilván lesznek módosítóink. Van még néhány olyan konkrét dolog, amit módosítóként esetleg meg fogunk fogalmazni. Először is Megkérjük az EU-t arra, hogy a Latin-Amerikának szánt fejlesztési célú pénzeket ne fordítsa más célokra, például biztonságpolitikai vagy energetikai együttműködésre. Emellett az Európai Unió ne támogassa az agrárüzemanyagok, a bioüzemanyagok gyártását Latin-Amerikában. Ön említette a latin-amerikai befektetési eszközt, amely szerintünk felvet egy olyan aggodalmat, hogy a nagy infrastruktúra projektekre fognak elfolyni a pénzek, ami Latin Amerikában problémás, mert olyan nagy projekteket indítanak, amelyeknél nem veszik figyelembe sem a lakosság véleményét, sem pedig a környezetvédelmi szempontokat. Erre már volt példa. Ezért is fogunk mi módosítót benyújtani, hogy vegye figyelembe a helyi lakosság véleményét a latin-amerikai befektetési eszköz elköltésénél, és jobban kövesse nyomon a fejlesztési együttműködés folyamatát. Tehát ezek azok a területek, ahol módosítókat fogunk benyújtani, és még azon is gondolkozunk, hogy ki lehetne terjeszteni az együttműködést az igazságszolgáltatás területére, illetve a büntetlenség felszámolására Latin Amerikában. Erről bizonyára ön sokkal többet tudna mesélni, mint én magam. Nyilván eh, ez is részét kell, hogy képezze a latin-amerikai országokkal folytatott együttműködésnek. Köszönjük tehát a jelentést, néhány kiegészítő módosítót fogunk benyújtani, biztos, hogy sikerül majd megállapodnunk. Köszönöm. Köszönöm, Keller asszony. Fiszeszek úr. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálok Cortes Lastra úrnak. Csodálatos előadást tartott a jelentéséről. Teljesen egyetértünk vele és eh, szeretnénk, hogyha ez az együttműködés eh, folytatódna, sőt megerősödne, oly módon, hogy az nem eh, ássa alá jelentésben levő pozitívumokat, hanem inkább épít rájuk. Mindannyian tudjuk, hogy egy első vázlat, a jelentés első vázlata később átmegy bizonyos alapvető változásokon akár, vagy szövegbeli megszövegezési eh, változásokon mindenképpen, de nem hiszem, hogy ez eh, megrendítené az elkötelezettségünket Latin Amerika megsegítése iránt. Nyilvánvaló, hogy most a jelenlegi világválságból a latin amerikaiaknak is ki kell emelkedniük, és talán ezt eh, ügyesebben is teszik, vagy gyorsabban teszik, mint az Európai Unió összességében de természetesen ezek a folyamatok befolyásolják őket is, ezeket az országokat is. Először is konszolidálni kell azt az elért fejlettségi szintet, amelyet ezek az országok már elértek, ami azt jelenti, hogy nem most jött el az ideje annak, hogy visszafogjuk a támogatását ezeknek az országoknak. egyes latinamerikai országok komoly erőforrásokat fordítanak biztonsági kérdésekre, például a szervezett bűnözés elleni harcra. Elég magas a bűnözés egyes országokban, ezekben az országokban a stabilitást kell megteremteni, és nyilvánvalóan ehhez is pénz kell. Jó lenne ezeket az országokat megerősíteni, majd utána átcsoportosítani a pénzeket produktívabb területek felé. A szegénység és az egyenlőtlenség jellemző a latin-amerikai országokra egymás között is, illetve egyes országokon belül is, hiszen minden harmadik dél-amerikai személy szegénységben él. Nagyon nagy az egyenlőtlenség, egyes országok beletartoznak azon országok körébe, amelyek a legnagyobb belső egyenlőtlenséget mutatják fel a világon. Jobb lenne, jó lenne ezeket a jövedelmeket egyenlőben elosztani ezekben az országokban, és ehhez is hozzájárulhatunk. fontos segítséget nyújtani az egészségügy területén, a szervezetbűnözés elleni fellépés elősegítésére, illetve a KKV-k támogatására. Fontos megtámogatni a KKV-k növekedését, vannak konkrét programok is, amelyek a KKV-kat célozzák meg. Támogatnunk kell a fiatal vállalkozókat, férfiakat és nőket, Szerintem ez is fontos. és kicsit önző szempontból, európai szempontból fogalmaznám meg a következő felvetést. Vannak olyan országok, amelyeknek magasabb az életszínvonala, Latin Amerikán belül, lehet, hogy ezek az országok éppen gazdasági potenciáljuknál fogva figyelemre méltóak, és európai vállalkozók, vállalkozások érdeklődnének a szorosabb együttműködés iránt ezekkel az országokkal. Ezt is lehetne támogatni. A mostani válságos időkben nem szabad megkockáztatni azt, hogy ezt a kialakuló stabilitást bármi veszélyeztesse. Ellentmondásos lenne folytatni olyan országok támogatását, mint mondjuk Dél-Amerika, és ezzel egy időben Ekvádort, Kolumbiát, Perút hanyagolni. Mert hiszen ezeknek az országoknak a fejlettségi szintje összemérhető, és feszültségeket okozna egy ilyen politikai döntés. Köszönöm, mondja az elnök. Dimera úr kap szót. la palabra. Köszönöm, elnök úr, a szót. Néhány szót Cortez úr jelentéséről, illetve a többi hozzászóláshoz is szeretnék néhány gondolatot fűzni. A jelentést támogatom, ami a módosító indítványokat illeti, illetve szándékát az utolsó kivételével, amit megemlített. Úgy gondolom, hogy nagy konszenzus alakul majd ki a kérdésekben. Elutasítanám azokat a kritériumokat, amelyeket a bizottság említett. Mert nagyon távol állnak a valóságtól, nem tudják, hogy Latin Amerikában mi a realitás. Azzal azonban egyetértek, ami a Dél-Afrikával való összehasonlítást illeti. És úgy gondolom, semmi értelme annak, hogy egy dolgot alkalmazunk valamilyen területre, a másik területre pedig mást. Persze a biztonság elhangzott, mint fontos dolog. Ott van az egészségügy, az oktatás, a víz, az energia, a különböző természeti források, ezek mind-mind fontos ágazatok. Ami viszont az Európára való hatást illeti, sajnálatos módon latinamerikai a latinamerikai országok közül csak háromat ö, helyeztünk górcső alá. Különös tekintettel a szervezet bűnözésre, illetve a kábítószercsempészetre. Ez a kettő sajnos az állami intézményekbe, a rendőrségre, a jogrendszerbe, a civil szervezetekbe, az önkormányzatokba is beférkőzött, és ettől nem tudunk eltekinteni. Úgyhogy azt javasolnám, utolsó gondolatként, nem akarok elvenni több időt a kollégáktól, hogy általánosságban támogassuk Kortesz úr jelentését, adjunk be olyan módosító indítványokat, amelyeknek célja a jelentés javítása, amelyek alapvetően hozzátesznek a szöveghez, nem elvesznek belőle. És azt is el szeretném mondani, hogy a mai napon spanyol kollégáimmal együtt több kezdeményezést szeretnék képviselni. A spanyol külügyminisztérium az állandó képviselet vonatkozásában, hogy kéréseinket, javaslatainkat továbbítsuk a bizottságnak, illetve a tanácsnak is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Jezdem erre óra. Ez rendkívül inspiráló volt. Görenc úr következik. Köszönöm, elnök úr, a szót. Elnézést kicsit késtem, csak egyszerűen a hetedik és nyolcadik ponthoz szeretnék szólni a jelentésben, mert ezek tűnnek számomra legkényesebb kérdéseknek. Ha abból indulunk ki, mint elfből, hogy a szegénység ellen harcolunk, akkor szelektívek vagyunk, a szegényeket segítjük, a gazdagokat nem. A második dolog, hogy a felelősség azért, akinek pénze van. Elképzelhető, hogy a klasszikus adakozó országnál van a pénz, illetve van egy másik klasszikus példa is a kedvezményezett országnál. Azt hiszem, hogy az idők megváltoztak már, és ezt elmondtam a saját jelentésem kapcsán is. Nem tehetünk úgy, mintha ez az új realitás nem létezne. A globalizáció mindent felforgatott, egyre nagyobbak a különbségek az országokon belül, és elsősorban magának a kormánynak a felelőssége, hogy saját népén segítsen, miért nem képes újra felosztani a gazdagságot úgy, hogy a teljesen jogos kérésének megfeleljen a lakosságnak? Nem nekünk kell ezen érintettek felelősségi körét még kiegészíteni, úgyhogy így egyetértek teljes mértékben a bizottsággal, hogy ezt a kérdést megkívánja tárgyalni. Úgy gondolom, hogy hogyha logikusan akarunk eljárni önmagunkhoz képest, akkor nem szabad elfeledkeznünk erről az elvről sem. Figyelembe kell venni a változtatásokat. A fokozatos kivonás egy olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi azt, hogy mindenki saját felelősségi körét megszervezze. Amit viszont nem szabad megtennünk, és azt hiszem, hogy jó kiinduló pont lenne ez megállapodási alap közöttünk, hogy egyik napról a másikra minden együttműködést azért nem fogunk megszakítani. Amit viszont egyik napról a másikra meg kell tennünk, az az, hogy el kell kezdenünk gondolkodni azon, hogy mi lesz két, három, öt év múlva mert egyébként nem igazán látom be, hogy a félidős értékelésre szánt munkánknak mi értelme volt, amikor mindannyian elismertük azokat a problémákat, amelyekről most beszéltem. Köszönöm. Köszönöm, Charles. Tegnap is Eh, elhangzott egy nagyon fontos dolog. Keti Esten azt mondta, hogy eh, a eh, trickle-down szegénység enyhítési módszer nem működik, mert ezekben a közepes jövedelmi országokban nem az van, hogy a szegények úgymond azáltal gazdagodnak, hogy az ország gazdagodik, hanem a gazdagok gazdagabbak lesznek, a szegények pedig szegényebbek. Nekünk pedig az lenne a feladatunk, illetve a célunk, hogy csökkentsük ezeket az egyenlőtlenségeket, és eh, a kétoldalú kapcsolatainkat is eh, bizalmi alapon szervezzük meg. Eh, Gorizek urat most megkérem, ő a külügyi szolgálat képviselője, hogy konkrétan beszéljen az Európai Unió és Latin Amerika kapcsolatairól, és eh, hogy hogyan tudjuk befolyásolni a latin-amerikai vezetők gondolkodását azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amelyekről Görens úr beszélt. Jolita Vutkevicie eh, és Calabria eh, kollégák, sajnálom, hogy ilyen rosszul ejtettem a nevüket, eh, pedig az Európai Bizottságtól érkeztek, és a DCI eszközről fognak eh, beszélni, illetve arról, hogy az hogyan működik ténylegesen Dél-Amerikában. Eh, Gorisek úr következik először. Köszönöm szépen a szót. És köszönöm Lastra úrnak a jelentést, amely jó pillanatban, fontos pillanatban érkezett, és valamennyi számunkra is fontos, és a fejlesztési célok szempontjából gondolatot megfogalmaz a régió térség jövőjével kapcsolatban. Ez a most elkezdődött eszmecsere majd valószínűleg konkrét intézkedésekbe torkollik ezeknek a struktúrája tekintve a differenciáció, az új különbségtétel, koncentrált megközelítés, ahogy a kollégák is elmondták, vagy az egyik kollég elmondta, a legfontosabb. Én is aláhúznám ennek a jelentőségét. Ugyanakkor szó sincs arról, hogy bármelyik országgal beszüntetnénk a fejlesztési együttműködést és nem akarjuk kizárólag a bilaterális csatornákra ha, hagyni ezt a feladatot. Ez egy fenntarthatóság ellenében ö, ö, hatna, de ezek persze annak léteznek, és tekintettel vagyunk rájuk, ezeket tovább kell folytatni. Gyakran átfen, átfedések vannak a programok között, másképp közelítik meg ugyanazt a kérdést. A DCA javaslatból és annak a végrehajtásából azt vontuk le azt a következtetést, hogy továbbra is a régió valamennyi valós szükségletének meg tudunk felelni, és a szegénység csökkentési céloknak is az új struktúrában is. A bevált gyakorlatokra sokkal jobban fogunk támaszkodni a jövőben, mint eddig. És rá szeretnék mutatni annak arra, hogy szó sincs arról, hogy az össztámogatási összeget csökkentenénk. Tehát a fejlesztési támogatás, a térségbe irányuló fejlesztési támogatás mértéke nem fog csökkenni, csak annak eloszlása fog változni. Az érdemi kérdésekről szólva örülök annak, hogy a jelentésben szereplő álláspontok nagyrészt megegyeznek a mi álláspontjainkkal. Európában ugye három dologra kell tekintettel lenni. Ugye oda kell figyelni arra, hogy a szegénységcsökkentés, a szociális kohézió mindig ott legyen a programokban, a jó kormányzás, a jó pénzügyi politikák, oktatási, egészségügyi politikák, befektetési és privát vállalkozás fejlesztési politikák jól működhessenek. Ezek ugyanis az úgynevezett enabling factorok, amelyek egy országot felemelhetnek. És aztán vannak olyan területek, amelyek ezeknek ellenében hatnak, ezen céloknak és ágazatoknak. Sokan elmondták, ugye, hogy az erőszak, a kábítószerkereskedelem Dél-Amerikában továbbra is olyan jelentős tényezők sajnos, hogyha ezekkel nem tudunk hatékonyan megküzdeni, akkor a pozitív célok is szenvedhetnek. Ugye ide tartozik a jó kormányzás, a jó pénzügypolitika, stb. Tehát ezekkel is foglalkozni kell minden fejlesztési támogatás kapcsán. Mert ezek veszélyeztetik a mi ügyeinket, és persze vannak külső faktorok is, mint a klímaváltozás, a környezet változása és védelme. De még egyszer aláhúznám, hogy a fejlesztési politikák koherenciájára más ágazatokkal a jelentés tervezet tekintettel van, és ennek örülünk. Mi is így gondolkodunk. A bizottsági javaslat a DC-re vonatkozóan le is szögezi azt, hogy növelni kell az egyes tagállamok saját tulajdonosi szemléletét, tehát az ő fejlesztési programjaikat kell először látnunk. És aztán lehet a, a, a többi programunkat nekünk is elindítani, a tematikus programokat a civil por, ö, szervezetek számára, amelyek most már 20%-os arányjal szerepelnek. A néhány héttel ezelőtt önöknek is bemutatott felmérés ö, megmutatta, hogy milyen lehetőségek vannak a háromszög együttműködésben. Ezeknek az új típusú együttműködéseknek a végrehajtása eleinte nehézségekbe ütközött jogi okok miatt és gyakorlati okok miatt, de továbbra is fontosnak, jónak tartjuk őket, mert a jó bevált gyakorlatok transferje szempontjából ezek hasznosak lehetnek. A dél-dél együttműködést is jobban mobilizálni kellene ebből a célból. És ezért explicit módon is hivatkozunk a háromszög együttműködés fontosságára. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. God. Köszönjük szépen, Görösze úr. Most akkor a bizottság képviselőjének adom meg az út. Thank you. You can see I'm the first time, and I'm, I'm not regretting. I took... Köszönöm szépen, láthatják, hogy első alkalommal vagyok itt, de egyáltalán nem bántam meg, mindent fölírtam, nyugodtan szólíthattak keresztnevemen, és Körtesz úr, nagyon örülök, hogy személyesen is találkozhattam önnel, elolvastam a jelentését, és nagy benyomást tett rám, mindenféleképpen teljesen megalapozottak a dolgok, amiket leírt. Nagy előnye van annak, hogy mi is látjuk, hogy mi a helyzet. Nyilván ennek hatásáról is meg kell, hatásáról is kell majd beszélnünk. Azt hiszem, hogy amikor az ember oda a helyszínre ér, döbben rá, hogy sokkal komplikáltabb az élet a bizottság nem lenne szafahihető, hogyha azt mondanánk, hogy maradunk a régi ö, dolgoknál. Én most közelmúltban kerültem ide, és ö, hát 50 évvel ezelőtt is nagyjából úgy dolgoztunk, mint ahogy most, és gyakorlatilag ö, nem sikerül ö, megoldanunk ö, a problémákat, úgyhogy új módszereket kell keresnünk, és nyilván az új kontextusban főleg mivel mindenhonnan óriási nyomás nehezedik ránk. És azt hiszem, eléggé szavahihető, amikor azt mondjuk, hogy jó, nézzük őszintén kívülről, hogy mi a helyzet, mik a legfontosabb kérdések, amelyeket meg kell vitatnunk. Nagyon érzékenyen reagálunk a kontinens sajátosságaira. Nem ugyanolyan biztonsági kérdések merülnek ott fel, mint itt például. Csak röviden utalnék nagyon érdekes felvetésekre, Keller asszony beszélt erről, amikor a biztonságról van szó. Ön említette a büntetlenséget, a gesztusokat. Tehát most nem az a kemény területéről beszélünk ennek a kérdésnek, hanem az igazságszolgáltatásról, az emberek biztonságáról, nem föltétlenül börtönök építéséről. Nem hiszem, hogy ez volna a megoldás. Úgy gondoljuk, hogy a régióban a partnereink megoldják ennek a kérdésnek a kemény oldalát, és nekünk arra kell koncentrálnunk, amelyet, amit az európai értékek képviselnek, és amivel hozzátehetnénk ehhez a kontinenshez. Nem alásva az úgynevezett soft biztonságot. Ott van például El Salvador példája. Az emberek persze iskolába küldhetik a gyerekeiket, de hát a mutatók szerint túlságosan sok gyerek hagyja abba a tanulást a szülők félnek az iskolába küldeni a gyerekeiket, ezért rosszak a statisztikai adatok. Tehát nem szabad elfeledkeznünk a realitásokról, és partnereket keresnünk, mód, megoldásokat, és tisztában vagyunk ö, azzal, hogy szükség van erre, illetve azzal is, hogy mit képviselnek az európai értékek próbálunk új módon megjelenni a fejlődő világban. Említette az új eszközünket, ami a latin amerikai befektetési eszköz. Óriási szükség van a fejlődésre. Hogyan tudunk oda eljutni és segíteni? Egyszerű megoldásokkal nem tudjuk elérni a célt. A kérdés az, hogy hogy tudunk e, pénzügyi e, forrásokat rendelkezésükre bocsátani, hogy fejlesztéseket tudjunk elősegíteni. Bocsánában például miért ilyenek az utak merült fel bennem? hát azért, azért költjük el a pénzünket például az utak javítására, mert szeretjük a tévében látni az eredményeket. Ma, manapság azonban már vannak korlátai annak, hogy mit tudunk építeni, úgyhogy nem lehet már utakat építeni, legalábbis az együttműködési alapok segítségével. Persze infrastruktúrára van szükség, export infrastruktúrára, a kikötőkhöz hozzá kell férni. Talán a főutakat már nem nekünk kell megépítenünk, esetleg a mellékutakra azonban még szükség van. De hogyan? sajnos nem tudjuk növelni a pénzügyi alapokat, új módszereket kell találnunk. Például Mexikóban ö, szélmalmokat építünk. De hova? Persze vannak olyan indiánok, akik már régóta itt élnek ezen a területen. Meg kell velük beszélnünk? Persze. Könnyű? Nem. Mert össze kell egyeztetnünk egy csomó mindent, és mindig kompromisszumos megoldást kell találni. Enkívül pozitívan gondolkodunk ezzel a az eszközzel. 125 milliót ö, ö, különítettünk el erre, és 5 milliárdos a beruházás. Úgyhogy ez tényleg ö, megfelelő értéket képviselő befektetés. Ö, nagyon fontos, hogy megújuló energiákat ösztönözzünk, és ilyen jellegű projekteket. Hogyha már unják, hogy beszélek, akkor kérem, állítsanak le. De további kezdeményezésekről is beszélgethetünk. Tényleg szeretnék köszönetet mondani Sász Gorenznek hozzászólásáért, mert azt hiszem, hogy tényleg támogatja azt az elképzelésünket, hogy szavahihetőknek kell lennünk, és alkalmazkodnunk kell. Vissza kell lépnünk? Persze, hogy nem. De másképp kell most már fellépnünk. Vegyük Kolumbiát például, a kedvencemet. Nagyon nehéz országról van szó, ahol emberjogi kérdések vannak, a Kereszt is ott van, és állandóan próbálkoznak az emberi jogok kérdését megoldani. De továbbiakban is támogatjuk Kolumbiát. Talán szorosabban kell együttműködnünk a civil társadalommal, a béke folyamat képítésével bilaterális programokkal kell segítenünk őket. Szerintem másképpen, és külön összegeket kell kijelölni az ön által említett országok számára, hogy a béke előteremtését segítsük. szakmai szempontból vizsgálom a kérdést, mert egyetértek abban, hogy fokozatosan kell kivonulnunk innen. Amikor Pivax biztos úr, Szantos elnök úrral találkozott, azt mondta, hogy készek vagyunk együttműködni, csak még egy pár évet adjanak, és aztán készek leszünk arra, hogy saját magunk is beinduljunk. Vannak még alapjaink, projekteink, erre a célra, ott a helyszínen is, és az idén is és jövőre is lesznek olyan összegek, amelyeket ezekre az országokra számok. Ahogy kollégám is elmondta, igen, másképp próbáljuk az új pénzügyi kereten belül hozzáállni. A bizottság nyilván javasol, és önöknek kell ezt megvitatni, és majd a több éves pénzügyi kereten belül. Nos, ami a fejlesztés együttműködési eszközt illeti, nyilván szükség van rá, említették a minőséget, és tényleg megdöbbentő arra gondolni, hogy a latin-amerikai országok közül a legkiegyensúlyozottabb Uruguay a Fülöp-szigetek alatt van. Úgyhogy hát ilyenek ezek a társadalma. Igen, rádöbbentünk, hogy a régi módszerek már nem működnek, újakat keresünk, nyilván beszélni kell az adózásról is, a továbbiakban is ezt tesszük majd, a lehető legmagasabb szinteken, a fejlődő országok miniszterivel is összeülünk, hogy kiderítsük, hogy hogyan tudunk előrelépni ezen a területen. Úgyhogy nyilván tudatában vagyunk a kihívásoknak, és nagyon nagyra értékelünk minden elhangzott elképzelést, mindent felírtam, és higgyék el, figyelembe veszük őket. Tegnap Spanyolországban voltunk a kollégáinknál, és biztosunk találkozik a spanyol kormányjal is, mint ahogy ezt tette Németországban is a fejlődés terén, hogy megvitassa azt, hogy hogy kellene átszerveznünk gondolkodásmódunkat, hogy lehetne a KKV-kat bevonni, a fejlődést, hogy hogyan lehetne felhasználni ezt például a szociális kérdések megoldására, az egészségügyi területek támogatására, hogy új lökést adhassunk Latin Amerikának. Köszönöm. Köszönöm. Ez az egyik legjobb előadás volt, amit bizottsági embertől a közelmúltban hallottam. Nagyon konkrétan kitért a programokra. Van-e még valaki a bizottságtól, aki besz- akar beszélni? Nem? Ricardo akkor. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni mindenkinek azt, hogy beszélt itt erről a témáról. És arról a munkáról, amit itt végeztünk. A jelentés sok forrásból táplálkozik, hozzájárultak kormány, nem kormányzati szervezetek, ENSZ szervezetek, és én megköszönöm külön Fisza úrnak is a munkáját, amely tényleg nagyon hozzájárult, nagyban hozzájárult ehhez a jelentéshez. Tehát ez egy, ez egy csapatmunka volt. Köszönöm a képviselőknek, hogy a szakértelmükkel segítik a munkámat. Fontosnak tartom, hogy többen rámutattak arra, hogy történelmi időket élünk, egy erős, jól látható programra van szükségünk, amely eh, jól előkészíti a terepet eh, a DCI-nek. A tízes pontban, Görinsz úr, beszélünk eh, a társfinanszírozásról. Eh, tényleg kitértünk tehát erre a témára, és folytatjuk ezt a munkát. Keller asszony, gyakorlatilag majdnem mindennel egyetértek, amit ön elmondott, és ugyanez igaz Viszasz úrra is. Visszatérve a társfinanszírozásra, tényleg fontos, és dolgozunk az ügyön. Az Európai Bizottság képviselője felé is intéznék néhány megjegyzést. Az egyik a nemzetközi biztonság és kereskedelem kérdése. E, nemrég jártam egy Mexikóban rendezett e, szemináriumon, és e, ott a kábítószerkereskedelemről volt szó. Rengeteg munka van még ezzel. Nyilvánvalóan az Európai Bizottság közvetlenül ezt a kérdést nem tudja megoldani, de azért figyeljünk oda, e, e, és e, folytassuk az egészségügyi, az igazságügyi együttműködést, valamint kapcsolódjunk bele a kábítószer elleni harcba. Egyébként ezt már néhány évet csináljuk is ki kell bővíteni a kicsit elavult együttműködési formákat az európai és a latinamerikai igazságszolgáltatások között, és ezzel tulajdonképpen kapcsolódok ahhoz is, amit Keller asszony mondott. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak ezzel a területtel a kapcsolatban is lehetnek jó ötletei ami a DEFCO főigazgatóságot és a külügyi szolgálatot illeti megpróbáljuk ezt a kifelé forduló, világra nyitott álláspontot fenntartani. Nagyon sok munkánk van ebben a régióban. Részt akarunk venni a fejlesztésben, és vannak eredmények is. Nem tehetjük meg, hogy visszavonulunk egész egyszerűen. Ott hagyunk olyan országokat, amelyeknek a jelzőszámai Eh, Peru, Kolumbia, Ecuador például, amelyek a jelzőszámai nem igazán jók, de, de elfogadhatóak. Hogyha most eh, ott hagynánk ezeket az országokat, az, az túl korán lenne, mert nagyon sok még az elvégzendő munka ezekben a viszonylag fejlett országokban is. Gyengén, gyengék maradnának ezek az országok, hogyha kivonulnánk. Ezek az országok jelenleg gazdasági növekedésben vannak, jól kezelik a, az aktuális problémáikat, igazságszolgáltatási kérdéseket, társadalmi igazságosság kérdéseit, oktatási kérdéseket. Nekünk pedig folytatnunk kell az együttműködést, egész egyszerűen elfogadhatatlan lenne, hogyha távoznánk, mielőtt elvégeztük a munkát. Vannak már eredmények, ez azt jelenti, hogy az Európai Unió már bizonyította együttműködési képességét Latin Amerikával. Egy részt kell vennünk a dél-dél együttműködésben és a háromszög együttműködésben is. Tehát tovább kell folytatnunk a munkát, és néhány év múlva, függetlenül attól, hogy milyen együttműködési formákat folytatunk, meg lesznek az eredmények. Nagyon sok dologra leszünk még képesek együtt. A jelenlegi gazdasági körülmények között nem látható, hogy mit tartogat a jövő. Latin Amerika számára. Köszönöm még egyszer a hozzászólásokat és az együttműködést. Remélem, hogy folytatni tudjuk ezt a közös munkát, és a végén egy olyan jelentés születik, amely tükrözi a nagy frakciók álláspontját. Köszönöm Cortez Lasztra úrnak, és mielőtt befejezném, illetve lezárnám ezt a témát, Hadd mondjam el, hogy ami itt elhangzott délelőtt, és amiről ez a bizottság szól, azt össze kell kötni a DCI-re vonatkozó döntésekkel, a tanácsi döntésekkel, létrehozni adott esetben egy különleges csoportot, és ön pedig vegye fel a kapcsolatot ennek a csoportnak a tagjaival, és dolgozzon együtt velük, remélhetőleg amikor a három féllel, a külügyi szolgálattal, a tanácssal és a bizottsággal tárgyal, akkor ezeket a szempontokat is sikerül érvényre juttatni. Március 24-én szavazunk a kérdésről. Az angol kérdésben az ICD-t, azt eh, DCI-nek olvassák, a plenárisra majd változik, a, kiavítják ezt a fordítási problémát. Köszönöm. A, a következő napi rendi pont a parlamentek szerepe a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó 2011-2020-as cselekvési terv végrehajtásának biztosításában. Körünkben van az Interparlamentáris Unió több képviselője. Nagy szeretettel üdvözlöm Nora, Babikasszonyt, aki bevezető előadást fog tartani, és a negyedik ENSZ kongresszus konferenciáról fog beszámolni nekünk, amely tavaly Panama, Isztambulban zajlott, és a legkevésbé felett országokkal foglalkozott. Babik asszony egyébként két program vezetésében vesz részt a, az IPU, az Interparlamentáris Unió kapacitásépítési programját vezeti, és a parlamenti kapacitások szerepéről, szerepének szakembere a demokrácia és a hatalom ellenőrzése témában, ezekben a legkevésbé fejlett országokban. Az ENSZ komolyan támogatta már a 48 legkevésbé fejlett ország ban azt a erőfeszítést, hogy ők a nemzetközi közösség gyenge tagjaiból kinőjék magukat, és ezekben az országokban nagyon alacsony a egyfőre jutó GDP, és nagyon kiszolgáltatottak a külső, ideértve a klíma és a ö, pénzügyi hatásoknak. 1981-ben a nemzetközi közösség elindította az ldc kapcsolatos első programokat. Tavaly az ENSZ konferencia, amely ezzel foglalkozott ezekkel az országokkal, és a tíz éves brüsszeli cselekvési terv és az új cselekvési terv megfogalmazták az új kihívásokat és új problémákat a nemzetközi donorokkal való együttműködésben. A kormányközi megközelítés mellett még három másik párhuzamos vonalon is zajlott a tárgyalás Isztambulban, a civil társadalmi munkacsoportban is, és most akinek megadom a szót, az szakembere ennek a témának, ő az ENSZ fő képviselőjének szoros munkatársa volt a brüsszeli program végrehajtásában, és különösen a kapacitásépítés a jó kormányzás területein az isztambuli konferencia előkészítői közé tartozott. Az IPU, a Parlament, Interparlamentáris Unió volt az, amely az isztambuli konferenciát is részben támogatta, megszervezte, és a parlamentek feladatát megpróbálta megfogalmazni ezen a konferencián a tekintetben, hogy mi lehet a szerepe a parlamenteknek az új LDC programok 2011-2020-as időszakban történő végrehajtása során. Nyilván az Európai Parlamentnek is komolyan részt illik venni ebben a folyamatban, és szeretnénk megtudni az isztambuli selekvési terv részleteit. Most megadom a szót akkor éppen ezért Nora Babics asszonynak, aki tájékoztat majd minket erről. Elnök úr, Tisztelt képviselők, nagy tisztesség számomra, hogy itt letek most a Interparlamentáris Unió képviseletében, az Európai Parlamentben, és eszmeserét folytathatok önökkel a parlamentek szerepéről az isztambuli cselekvési terv meg végrehajtásában. Három évvel ezelőtt kezdődött ez a program, és az volt a célja, hogy megszervezem egy új ciklust Tíz évvel ezelőtt a brüsszeli konferencián még a parlamentekről egy szót sem ejtettek. Az utóbbi évtizedben azonban a parlamentek egy része kinőtte magát, a marginális szerepkörből fontosabb szerepet kaptak, és ez a program tovább kívánja erősíteni a parlamentek hatalom ellenőrző szerepét és részvételét a, transz, a elszámáltathatóság, a demokratikusság, a transzparencia területén. Nekünk ez a fő célunk, és ha ez így van, akkor nyilván a legkevésbé fejlett országok fejlesztési ö, pályáit figyelemmel kell kísérnünk, függetlenül attól kell ezeket a célokat megvalósítani, hogy az adott országban mi a struktúra, milyen esélyek vannak, milyen a GDP, stb. A fejlesztési program, ez egy politikai, nem gazdasági jellegű program. 880 millió ember él az LDC országokban, és ezeknek óriási, kihasználatlan potenciálja van, ezeknek az országoknak és embereknek egyaránt és nem mindegy, hogy kivel ülünk le tárgyalni, amikor a döntéseket meg kell hozni. Mert gyakran a parlamenteket kizárják, zárt körű üléseken döntenek a kormányok, a kormányközi fórumok a polgárok sorsáról. Konkrét lehetőségeket szeretnénk most felsorolni, hogy hogyan lehetne. Akarjuk-e valóban azt, hogy a vidék eh, eh, gazdasági erőforrással váljon. Ha igen, akkor a nőknek meg kell adni a jogot, hogy ugyanúgy földhöz jussanak, mint a férfiak akarjuk-e, hogy a szegényeket kiemeljék a szegénységből, és kisvállalkozások formájában eltarthassák magukat az emberek? Igen, de akkor ehhez arra van szükség, hogy a cégalapítás engedélyét ingyenesi könnyűvé tegyük. Akarjuk-e, hogy ezekben az országokban a természetes erőforrásokat megőrizzék? Akkor, ha ezt akarjuk, akkor a korrupció ellen kell fölvenni a harcot, és olyan adórendszerre van szükség, amely a szociális programokat támogatja. Akarjuk-e, hogy az emberek befektessenek gyerekük jövőjébe, oktatásába, és ezt ne akadályozzák meg konfliktusok. Ha igen, akkor erősítsük meg a politikai intézményrendszert. Legyenek politikai pártok, választási rendszerek, parlamentek, amelyek eh, a fegyverek helyett kibékítik az egymás különböző érdekeket. Akarjuk-e azt, hogy a külső, külföldi támogatás hatékony legyen? Igen. Akkor, és ne az emberek fölött döntsenek ezek sorsáról, akkor ehhez arra van szükség, hogy minden támogatást parlamenti kontroll mellett lehessen csak folyosítani és kapni is Nyilván gazdasági kihívások is vannak, de a gazdasági problémák nagyon szorosan összefüggenek politikai, képviseleti, elszámoltathatósági kérdésekkel. Akárhogy is nézzük a kérdést, mindig arra jutunk, hogy a parlamenteknek a szerepét növelni kell, költségvetési, gazdasági, társadalmi, politikai szempontból. Az egész népet kell képviselniük. A kormányzás tekintetében. Nincs jó kormányzás parlamenti kontroll nélkül, ezt képviseli már régóta az Interparlamentáris Unió, és ezt mondtuk el az isztambuli negyedik LDC konferencián is. Ezt az elkötelezettségünket fenntartjuk, és felszólítjuk valamennyi LDC ország parlamentjét, és nem az LDC országok parlamentjeit is, hogy olyan intézményi folyamatokat kezdjenek el, amelyek segítik az IPOA elkötelezettségeinek megvalósítását a politikában. Üzenetünk az is továbbá ezen a konferencián, hogy ki kell bővíteni valamennyi érdekelt között a partnerségi kapcsolatokat. Mert az LDC országok hajlandóságán is sok múlik, hogy saját erőforrásaikat hogyan hozzák párhuzamba, összhangba a nemzetközi közösségek támogatásával. Nemzetközi fórumokon is ha már ott vannak a parlamentek, akkor az a kérdés merül föl, hogy ha az IPA már megalakult, akkor elég, elég hatékony annak a működése, és most azt szeretnénk, hogy tíz évre előre tervezni lehessen, és fejlesztési stratégiák, tervek alakuljanak ki, amelyek a döntéshozók gondolkodását az első pillanattól kezdve áthatják. Tíz év gyorsan eltelik, és a nemzetközi szervezeteknek már most el kell kezdeni a tervezést. Éppen ezért tavaly már az IPOA megfogalmazott egy parlamentekkel kapcsolatos szűk projektet, amely a a főképviselő irodájával való szoros együttműködés is célozza, és örülök, hogy ugyanennek a hivatalnak a képviselője már nyilatkozott. Az a célunk, hogy a parlamentek szerepének megerősítését egy mainstream, egy horizontális céllá nemesítsük, és folyamatosan a kormányok feladatává tegyük azt, hogy végre is hajtsák ezeket az alapvető demokratikus célokat. Jelenleg a nemzetközi fejlesztési együttműködések céljai nehezen kontrollálhatók, mert nincsenek helyi parlamenti szereplők, akik a kontroll gyakorolnák. A hosszú távú céljai ennek a projektnek eh, itt láthatók eh, ebben a négy pontban. Integrált, eh, jól informált parlamentekre van szükség az LDC országokban. Rövid távú célunk az a programban, hogy fenntartható információs portálokat, pontokat hozzunk létre, és olyan módszereket, eljárásokat, amelyek az IPRA-jel közösen fókuszál, specializált eljárásokat hoznak maguk létre. Hát építünk a parlamenti focal pointok hálózatára, az LDC action kapcsán. Az egyik első feladat az lesz, hogy értékeljük az intézményi kapacitásainkat, annak érdekében, hogy az IPO rate integrálni lehessen a költségvetési folyamatba. És végül pedig azt szeretnénk elérni, hogy minden nemzeti parlament világos cselekvési tervet fogalmazzon meg, amelyben konkrétan lefektetődnek azok a célok, hogy az IPO rate céljait ők konkrétan hogyan kívánják megvalósítani egy úgynevezett anya cselekvési tervet hoztunk létre, amit az egyes parlamentek majd lebontanak Múlt, májusában, múlt év májusában isztambuli fórumon fogalmaztuk ezt meg, ez benne van a dossziéban, amelyet önök is megkaptak. Itt projektjeink fő csapás irányait látják, ezekről nem akarok most részleteket eleve elmondani, de ha érdekli önöket, akkor szívesen szólok róluk. Fő tevékenységeink, amit látják, főleg tudatépítés, tudatfejlesztés, si programok, amelyek a parlamentek képességeit nevelnék. Tavaly volt egy komoly briefing az isztambuli konferencia óta. Megpróbáltuk felmérni, hogy az ott megfogalmazott üzenetek, célok mennyire valósultak meg menet közben a nemzeti parlamentekben. Múlt év októberében pedig a IPRA céljainak horizontális tételéről tartottunk tanácskozást, és arról, hogy milyen konkrét parlamenti struktúrák, bizottságok szükségesek ahhoz, hogy ezek a célok minimálisan megvalósuljanak, és a feedback rendszerét kiépítettük annak érdekében, hogy jobb legyen a folyamatos monitoringja a célok megvalósulásának. How in the long run will this be sustainable? Where, where... A nemzeti parlamentek számára a fenntarthatóság nak az a záloga, hogy intézményesítik az eljárásokat, a follow-up eljárásokat. És a nemzeti fejlesztési tervekkel összhangban fogalmazzák meg saját céljaikat. Folyamatos kapcsolatot, párbeszédet kell folytatni az LPU, az Interparlamentáris Unió parlamentei között. 35 LDC parlament tagja jelenleg az IPU-nak, az Interparlamentáris Uniónak, és velük évente kétszer akarunk minimum találkozni. A regionális ö, szintet is igyekszünk bevonni, mint ahogy az ENSZ-nek is van ilyen ö, célja, de hát főleg a nemzeti szinten történik az együttműködés. A partnerségi stratégiánkról szólnék még. A főképviselő hivatalával együttműködünk. Volt már korábban is az utóbbi évtized során együttműködés a bizottság külügyi szolgálatával. Az LDC 4-es konferencia politikai nyilatkozatai először fogalmazták meg olyan világosan a parlamentek szerepét, mint ahogy most látjuk őket de nem csak az LDC, hanem a nem LDC országok parlamentjeivel is szeretnénk szorosabbá tenni az együttműködést, és ezt is szeretnénk globális és regionális dimenzióval kiegészíteni. A focal pointoknak hálózata már most is létezik, ezekben minisztériumok, ENSZ hatóságok vesznek részt, és most már létrejöttek a parlamenti fókuszpontok is, úgyhogy a nemzeti szinten, hogyha leülnek az érintettek, akkor az isztambuli program megvalósítását most már mindenhol ezeken keresztül intézhetik, és persze a civil társadalommal is nyilván együttműködünk, az ENSZ külön segíti, hogy az az információs szakadék, amely a civil társadalom és a hivatalos szervek között átunk csökkenjen. Az IPO egyik alapító tagját szeretném most idézni, az utópia a holnap realitása. Tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna az a helyzet, ami ma van, hogy ezekben az országokban a parlamentek szerepe ennyire megnőtt, úgyhogy pozitívan optimistán állunk a jövőhöz. Köszönöm. Mikrofon. Köszönöm szépen. Nem tudom, Babik asszony tudja-e, hogy itt a mi parlamentünkön belül van egy olyan irodánk, amit OPPD-nek hívunk, és amely a parlamenti demokráciával foglalkozik, uh, úr felelősségi körébe tartozik. Nem tudom, van-e itt valaki, aki ezt képviseli? Ha nem, akkor nem értem, hogy miért nem, mert itt kellene, hogy legyenek. Feljegyzem, hogy nincsenek itt és hogy az ó, mi kollégáinkkal kellene, hogy felvegye a kapcsolatot, ha eddig még nem tette. Vagy igen? Ebben a kérdésben nem, de az OPPD-vel van találkozom eszmecsere céljából más témában ö, az ülést követően. Köszönöm szépen, akkor megnyitom a ö, kérdések lehetőségét. Köszönöm szépen. Köszönöm vendégünknek az előadást. Persze nagyon fontos kérdés ez a Debe részére, nevezetesen, hogy a kevésbé fejlett országok képviselői is részt vegyenek ebben a programban. Ezt már az AKC Európai Uniós paritáris ülésen is konstatáltuk. Nos, mi a helyzet a fejlettebb országokkal. A parlamenti unió tevékenysége széles körű, a nemzeti parlamentekben is tapasztaljuk ezt. Lengyelországban a bilaterális csoportok tartják a kapcsolatot egymással, és hogyha a lengyel képviselőket megkérdezzük, hogy tudják-e, hogy mit jelent az, hogy legkevésbé fejlett országok, azt hiszem a válasz nem lenne attól tartok, nem tudnák, hogy mit jelent ez. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a Lengyelországnak nyújtott támogatás keretén belül nagyon kis százalék képviseli ezt a célt. Csak 4 százalékos ez az arány. És úgy gondolom, hogy azok a képviselők, akik nem tudják, hogy mi az, hogy legkevésbé fejlett országok, milléniumi célok. Nyilván a nemzeti támogatás ezen célra fordított százalékos értékét nem tudják javítani. Úgyhogy nyilván táj, jobban kell őket tájékoztatni, akkor a helyzet is javul. Keller asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a beszámolót. Nyilván az isztambuli program végrehajtásához hozzá kell még járulnunk, de nyilván ami a parlamentet illeti, ennek vannak korlátai, mert tudnunk kell, hogy mennyi pénzt lehet erre a célra fordítani, úgyhogy nem dönthetünk ebben. Azért alapvető dolgokat tehetünk. Eltekintve attól, amit már hallottunk öntől, még két dolgot vetnék fel. Például a fejlesztési politika, ahol tényleg befolyásolhatjuk a dolgokat. Ott van például az agrárpolitika, amelynek a reformját már végrehajtottuk, aztán most jön a halászati politika. Mindenképpen illesztenünk kell a fejlesztési célok és az isztambuli program, ha jól emlékszem ez a neve, célkitűzéseihez. A DEVE például a többi szakbizottságot is tájékoztathatná azon szakpolitikai területekről, amelyeket ideális esetben támogatni kellene, mert a fejlesztési célokat képviselik. Nyilván Prioritásként kell kezelnünk ezt a területet, mert itt tényleg tehetünk valamit. Másodszorban. Ami a kormányoink és a bizottság tevékenységének ellenőrzését illeti. Nyilván hát ez a parlament szerepe, hogy biztosítsuk azt, hogy tényleg azt tegyék, amit megígértek. És ez például a hatékonysági program keretén belül is fontos. Az idén a támogatások hatékonyságát fogjuk felülvizsgálni. Nyilván az isztambuli programot is figyelemmel kell követnünk, hogy tényleg betartsák, amit ígértek, de hát ez nem mindig könnyű, mert mindent nem mondanak el nekünk, nem letünk ott mindenütt, de hát nyilván ez az egyik legfontosabb parlamenti tevékenységünk. Úgyhogy tényleg itt tudunk valamit tenni az Európai Parlamenten belül. És biztos vagyok benne, hogy meg is fogjuk tenni. Köszönöm szépen. Um, any other members? Köszönöm szépen. Még valaki szeretne hozzászólni? Katalán úr, a bizottság részéről. Yes, thank you so much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözlöm ezt a nagyon érdekes beszámolót az Interparlamentáris Unió képviselője részéről. Üdvözöljük azt is, hogy felhívják, felkívánják hívni a figyelmet az isztambuli programra, illetve végrehajtására. Az Európai Unió elkötelezte magát a legkevésbé fejlett országok mellett, eltökélte, hogy segít ezeken az országokon, és ambiciózus célokat tűzött ki az isztambuli program keretén belül. Ami a legfontosabb az, hogy a kritériumoknak megfeleljünk 2020-ra a legkevésbé fejlett országok támogatása terén. Az is igaz, hogy elsősorban nekik kell a saját fejlődésüket a kezükbe venni. Az EU aktív partnerként, aktív szerepvállalóként jelenik meg itt. Mindent megteszünk annak érdekében is, hogy átfogóan hajtsuk végre az isztambuli programot, mégpedig úgy, hogy teljes mértékben figyelembe vesszük a bilaterális és uniós programokat is a legkevésbé fejlett országok vonatkozásában. Az Európai Parlamentet természetesen napi szinten tájékoztatni fogjuk a végrehajtásról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gabe Mitchellnek szeretném megadni a szót, parancsoljon. Uh, Köszönöm uh, ezt a, az előadást. Csak uh, egy rövid hozzászólásom lenne. Lehet, hogy nem hangzik fontosnak, de én fontosnak tartom, hogy más országok parlamenti képviselőivel találkozzunk, különösen a legszegényebb eh, országok képviselőivel, eh, vagy a fejlődő országok képviselőivel, mert eh, akkor értjük meg igazán, hogy mennyire nem rendelkeznek alapvető információval. Néha mi érezzük úgy, hogy nincsen elég információnk, de ha ezekkel az emberekkel találkozunk, különösen ellenzéki képviselőkkel, látjuk, hogy mennyire kevés információval rendelkeznek amikor amikor én találkoztam egyszer, és együtt kellett működnem egy akc és képviselővel, akkor láttam, hogy nincsen segítője, nincsen asszisztense, nincsen senki, aki segítse. Nekünk pedig vannak különböző erőforrásaink, amelyek segítenek bennünket. Tehát Eh, eh, arról is beszélnünk kell, hogy nem nagyon szeretünk utazni, mert eh, nagyon sokat kell utaznunk. Ráadásul néha nem különösebben vonzóak ezek a ezek a helyek, és tényleg rossz hírűek egyes városok. Márpedig fontos lenne, hogy találkozzanak egymással a képviselők. Fontos, hogy ez a struktúrált együttműködés létezzen. Én egyébként nem használtam fel a saját utazási költségvetésemet, nem nagyon szeretek utazgatni, de azért oda elutaznék, ahol tudom, hogy hasznos lehet a munkám, ahol együtt tudunk működni, ahol megvizsgálhatjuk a valóságot az adott országban. Tehát azt gondolom, hogy szükséges egy proaktív, felvilágosító munkát is végezni, mert szerintem az tényleg hasznos lenne. Köszönöm. Köszönöm. Azt gondolom, hogy ez a fajta munka nagyon fontos. Nekem van egy afgán származású asszisztensem, aki, és azt gondolom, hogy ezzel segítjük a, <laughs> az afgánokat. Interven, intervenia por para. Köszönöm. Szeretném tájékoztatni a képviselőket arról, hogy én hogy érzek erről a témáról, ezzel a témával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az ilyen parlamentközi együttműködésnek folyamatosnak kell lennie, nem elég az, hogy néha meghallgatunk egy-egy előadást, folyamatos információkra lenne szükségünk, és látni kellene, hogy milyen munka folyik, látni kellene, hogy miért nem sikerült egy-egy országot konkrétan támogatni, mi az, ami az útjába áll annak, hogy, hogy segítsünk. Tehát azt gondolom, hogy az IPU-val az együttműködést folytatnunk kell, találkoznunk kell a tagjaikkal, és kialakítani a az együttműködés módozatait. Ebben a szakbizottságban mindig ez élvezett prioritást, egy folyamatos kapcsolattartás a az IPU-val, azért, hogy tudjuk, hogy mire van szükség. Ha én elnökként mondhatok valamit, eh, akkor én azt gondolom, hogy ennek a parlamenti közgyűlésnek a legnagyobb előnye az az, hogy eh, tudunk találkozni képviselőkkel, képviselőkkel és nem e, nagykövetekkel. Tehát parlamenti ügyekkel foglalkozhatunk, akár műhelyi munkákat is e, szervezhetnénk parlamenti kérdésekről akár ilyen szimulált vitákat, szimulált állásfoglalásokat is készíthetnénk, illetve csinálhatnánk felvilágosító vagy oktató jelleggel. Van-e még valami megjegyzés? Nem köszönöm Babik asszonynak akkor, hogy eljött ide. Nem tudom, valami konklúziót levonna esetleg? Igen, köszönöm elnök úr és köszönöm azt a melegfogadtatást, amiben itt részem volt. Mi az mi az IPU-nál azért egy elég kicsi szervezet vagyunk, a titkárságunk 40 főből áll csak, tehát korlátozottak a lehetőségünk, lehetőségeink. Kacsmerek úr felvetésére reagálva, e, igen, megpróbáljuk a tudatosító, felvilágosító munkát e, végezni, e, de hát nyilván ennek is megvannak a korlátai. Nem csak a parlamentben működünk, az LDC kérdést szerintem napirenden kell tartani. A brüsszeli cselekvési programban azt látjuk, hogy az országok vállalnak kötelezettséget, de aztán nem nagyon teljesítik ezt, vagy lassan teljesítik ezeket a kötelezettségvállalásokat. Itt nem csak a kormányzati oldalra, hanem a parlamenti oldalra is gondolok. A tagszervezeteinket felkértük arra, hogy ilyen focal point ajánlásokat teljesítsenek. Kettő vagy három ilyesmi történt csak meg. Ezt a témát persze megpróbáljuk előmozdítani. Keller asszonynak is köszönöm a megjegyzéseit, és örülök annak, hogy a parlament nagyobb figyelmet szentel a fejlesztési politikának, ez a cselekvési programba nagyon is beleillik. A felügyelettel, felülvizsgálattal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatos észrevételeit magam is osztom. és én is látom, hogy a parlament véleményét nem veszik figyelembe, vagy nem mindig veszik figyelembe, és ha ez az Európai Parlamentben is igaz, akkor elképzelhetik, hogy egy fejlődő országbeli parlament képviselői hogy érezhetnek, gyakran csak utólagos jóváhagyást várnak tőlük a kormány munkájához van egy kapacitás különbség, illetve egy kapacitás hiány, beszéltünk erről is, különösen a legfejletlenebb országokban a kapacitás hiánya a parlament munkája munkáját ássa alá és kérdőjelezi meg. Nyilvánvaló, hogy ahogy önök is mondták, nincsenek meg az emberek, az asszisztensek, segítők. Én a Sierra Leone parlamenttel foglalkoztam részletesebben, 124 képviselőjük van, és 10 állandó alkalmazott, illetve köztisztviselő próbálja intézni ennek a, kép, ennek a 124 képviselőnek a munkáját, az ügyes bajos dolgait. Internet kapcsolat sem alig van, is alig van, nem nagyon férnek hozzá az információkhoz, ami a parlamenti munkájukhoz szükséges. Tényleg nagyon nehéz dolguk van. Cortez úr is mondta, hogy szoros, folyamatos kapcsolatra van szükség, ezt mi is támogatnánk. Nekünk egyébként az Európai Parlamenttel kereskedelmi területeken van szoros és folyamatos együttműködésünk, és kereskedelmi üléseket tartunk közösen az Európai Parlamenttel, illetve a VTO részvételével, tehát van precedens arra, hogy az EP, EP és, a, és a, az Európai Parlament jobban együttműködjön. Köszönöm ezt a lehetőséget az eszmecserére. Szerintem hasznos volt, és remélem, hogy folytatódik. Köszönöm Babik asszonynak. A Doha forduló az egy fejlesztési fordulónak indult, nem? E, tehát valójában a fejlesztési kérdésekről is kellene e, együttműködnünk, fejlesztési kérdésekkel kapcsolatban is kellene együttműködnünk, nem csak a kereskedelmiekkel kapcsolatban. Menjünk tovább, még egy fontos téma következik. Annyira fontos téma, hogy nem gondolom, hogy ilyen rövid időt kellene szentelnünk rá, de minden esetre most a fejlesztési politika jövőjéről fogunk beszélni. Ez egy első párbeszéd lesz. Charles Görens képviselő a, ennek a témának a nagy ismerője, Eh, mindenki szabadon beszélhet, elmondhatja, hogy mit gondol a fejlesztési politikánkról, eh, és Bernard Petit eh, itt van, az Európai Bizottságtól is. A mi célunk az, hogy a változási agendát előmozdítjuk, illetve előmozdítsuk, illetve megpróbáljuk a külső fellépések hasznosságát javítani a 2014-es, 2020-as időszakban. Ez az első vita megágya az a későbbi jelentésnek, amit majd Charles Görens fog bemutatni a következő ülésünkön. Öné a szó, Charles. Köszönöm, kedves elnök úr. Amikor napirendi változásról beszélünk a fejlődés terén, fel kell vetni a kérdést, hogy mi az, ami megváltozott. Hát először is nyitottabbak, de ugyanakkor zártabbak is a határok. Nyitottabbak, mert a termékek szabadon közlekedhetnek, de zártabbak, mert a személyek viszont nem. A második dolog, ami megváltozott, a nemzetközi kereskedelem mérete. A nemzetközi kereskedelem a motorja a gazdagság megteremtésének világszerte. Pontos számaim nincsenek, de azt hiszem, hogy körülbelül 20 millió dollárnyi a 1990 óta felhalmozott összeg, de hát ez a gazdagság eléggé rosszul került kiosztásra. A második dolog az a nemzetek közötti változás. Ez pedig a globalizáció eredménye. Ugye Latin Amerikával kapcsolatban ezt már elmondtam. A nemzetek az országok között a következőképpen változott meg a kapcsolat. A gazdagsági különbségek az országok között csökkentek, az országokon belüli különbségek viszont a gazdaság, gazdagság szempontjából nőttek. A negyedik dolog ami változtat a dolgon, az adakozáson, az nem más, mint a születési arányok dinamizmusa. Kevesebb, mint 10 év alatt 6-ról 7 milliárdra növekedett a föld lakosságának száma, és hamarosan 9 lesz. Azt hiszem a dokumentumainkban már beszélnek erről. A másik dolog, ami változik, az az éghajlat. Azt hiszem, erről nem kell sokat beszélnünk. Ez a továbbiakban is témája lesz mégpedig évtizedeken keresztül eszmecseréinknek. A hatodik változási pont a válságok saját jellemző kockázata, szisztemikusak lesznek. Ilyen még soha nem volt azelőtt, amit tapasztaltunk a Lehman Brothers bank 2008-as összeomlása óta, hiszen ez a válság most már mindent érint országainkban, a költségvetést, a gazdaságot, a szociális területet, sőt, még kihívást jelent bizonyos demokratikus rendszerek számára is. Másik dolog, ami változik, a kommunikáció. A nyolcadik pont, amit megemlítenék, ami már megváltozott, de nem eleget, és talán rossz irányba is, az az, az hogy kezelik a világ ö, ügyeit. Ott van a G20-ak dolga, ez eléggé új dolog, inkluzív, mert figyelembe veszi a, ö, az országok kialakulását középtávon, és szinte 80%-át kizárja ebből. Ö, a világ lakosságának, mert nincs GDP-jük, úgyhogy hát ez csak problémás lehet, úgyhogy nincsen megoldás számukra világszerte, ez pedig teljesen őrület. Aztán a kilencedik változás az a jelentős előrelépés, amit elértünk bizonyos területeken, például a gyógyszerekhez való hozzáférés. Tíz évvel ezelőtt mondjuk azt mondta volna valaki, hogy 2012-ben több millió ember a fejlődő országokban a HIV gyógyszerekhez, a HIV gyógyszerekhez hozzáférnek, mindenki csak őrültnek tartotta volna. Ugye, ami abban az időben álomnak tűnt, ma megvalósult. Úgy gondolom, hogy a bizottsági külszolgálat a mi szemszögünkből hát nem mindig világos ö, feladatkörrel ö, rendelkezik. Végülis nem tudom, hogy ki ö, ö, írta az anyagot, de mindesetre nagyon jó kiinduló pont ö, azon ö, dolgok vonatkozásában, amelyek megváltoztak, mert teljesen, természetesen megfelelnek a kihívásoknak és nyilván bizonyos ágazatokra kellene koncentrálni egy fejlődő országban, akár a bizottság, akár az unió részéről, három ágazatra. Jó, rendben van. Szerintem az Európai Unió, mint első számú kritikus tömeggel rendelkező szerv, amely összehozhatja az egyes nemzeti érintetteket, ezért elég fontos szerepet felvállalhat. Aztán az emberi jogoknak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak. Itt ugye vigyáznunk kell, hogy a dinamikus megközelítés síkján maradjunk, hogy olyan változtatást hozzunk létre, amely nem kérdőjelezi meg azokat a már elért célokat, amelyek léteznek. Tehát lassan kell eljárnunk. Nyilván itt is vannak már tapasztalataink, hogy lassan, fokozatosan lépjünk, mert hogyha nem akartunk volna mindent elérni a 70-es években, akkor sose értünk volna. De szerintem ez nagyon jó megközelítés, úgyhogy ez az Európai Unió külpolitikáját is befolyásolhatja, de biztos vagyok benne, hogy erre visszatérünk majd. A szociális befogadás az Európai Uniós támogatások minimum 20%-át kellene, hogy képviselje. Olyan vita ez, eh, ahol óvatosan fogalmaz a külszolgálat és a bizottság, még ha úgy is gondolják, hogy legalább 20%-ot kell erre szánni, nyitottak továbbra is az összegeket illetően. Nyilván nem 20%-nál kevesebb, eh, hanem legalább 20%. Külön ér, különösen érdekesnek tartom a befogadó növekedésről szóló fejezetet, szerintem nagyon jól van megfogalmazva, és mindenképpen megfelel az elvárásaimnak, sok óvatossági tényezőt tartalmaz. Szerintem a koherens megközelítés céljából nyilván figyelembe kell vennünk a szegények helyzetét, és megértettem azt az üzenetet, amelyet a fejezet képvisel, hogy az inkluzív növekedésre kell koncentrálnunk, hogy a társadalmat szolgáljuk, ne pedig fordítva. Nyilván részletesen is kifejtik ezeket az elveket. Ami a szubvenciókat, a kölcsönöket illeti, ezekről már sokat vitatkoztunk, én csak a kölcsönökről szólnék. Ezekről nyilván lehet majd vitatkozni, hogy mi legyen a céljuk. Ezzel kapcsolatban most nincs mit mondanom. A biztonság támogatása, az erre vonatkozó intézkedések, a kiszolgáltatottság megszüntetése. Ez nagyon jó cél, de hierarchiába kell helyezni ezeket a dimenziókat. És pontosan ezt tapasztaltam itt a szakbizottságon belül is ebben a témában, hogy szinte minden esetben a legfontosabbnak a legkiszolgáltatottabbak érdekét kell figyelembe venni. Persze ez nem zárja ki az emberi jogok kérdését, a szegénység elleni harcot. Nyilván enélkül nincs szabadság. Kizielbu professzor mondta, hogy akinek nincs tető a feje felett, nincs semmi ö, élelme, hát nem nagy a választási lehetősége, nincsenek jogai sem. Tehát, hogyha valamit el akarunk érni az emberi jogok terén, akkor azzal kell kezdeni, hogy felveszük a harcot a szegénység ellen. ha szegénységet mindenféleképpen ki akarjuk írtani. Európai szint végrehajtás. Hát ez annyira nem fogott meg. Saját tapasztalatból tudom mondani, hogy mi tagállamok és bizottság nem beszélünk eleget a DEFCO-nál arról, hogy itt mit tudnánk tenni. Én néhány évvel ezelőtt a biztoshoz fordultam a kettős finanszírozás témájában, és akkor beszéltünk már erről az eszközről, úgy gondolom, hogy rendkívül fontos. Itt most arról van szó, hogy az eredmények nyilvánossága hozatala hát kicsit későn születik meg, kicsit logikusabban kellene a fejlesztés terén eljárnunk. Nyilván olvasták a bizottsági javaslatukat, szeretnék én is néhányat megfogalmazni. Ez a jelentés több álláspontból indul ki, amit már a költségvetési és a kasmerek jelentés kerektén belül megfogalmaztunk. A kasmerek jelentésben minden benne van. Szerintem Elég, hogyha egy-két prioritásra koncentrálunk, és ezeket megfelelő sorrendbe állítjuk. És szeretnék megkérni mindenkit arra, hogy mondja el a véleményét a következőkről. Én azt szeretném, hogyha rendkívül rövid állásfoglalás születne, csak a nagy prioritásokat tartalmazva, azokat a kérdéseket, amelyeket érdemes tovább vizsgálni és amelyekkel az elkövetkezendő évek során foglalkozni fogunk. Het, hét ilyen van, és szeretném, hogyha ezekről elmondanák a véleményüket. Nos, ahogy már említettem, még nem egészen sikerült struktúrába foglalnom őket, mert nyilván minden kollega elmondhatja a véleményét erről. Első javaslat. Abból a megállapításból indul ki, hogy úgy gondolom, hogy minden érintett körében egyik sem tökéletes, de európai szintű fellépés még mindig jobb, mint amit bárhol tapasztaltam. Tehát olyan know-how-ról van itt szó, amelyen rendelkezünk, amit nyilván tovább kell adnunk. Tehát ez az első javaslat, hogy tudjuk, hogy hogyan járjunk el. Lady Ashtonnal volt tegnap eszmecserénk, ahol elmondta, amit gondolok. Azt mondta nekem, hogy minden hiányosság, amit felvetettem abban, amit elmondtam, őt is aggasztja, és még nincs vége a munkának. Én szeretném, hogy <coughs> befejezzék. És elmondanák a szakértők, hogy hogyan zárjuk el. Fel kellene tenni az íra pontokat, mert egyébként csak itt kérdez, kérdezősködünk, hogy mi legyen. Aztán vannak olyan dolgok, amik aggasztanak. Vannak elvárások mindenki részéről, akik nem tudják elmondani a véleményüket, vannak olyanok is, akik eljönnek hozzánk, és elmondják, hogy mi az, ami nem működik, és hát eléggé kényelmetlen helyzetben vagyunk. Nos, én azt szeretném, ha összeülnénk zárt körülésem, hogy mindenki szemtől szembe mondhass el, hogy mi a gondja, mielőtt beindítjuk az új programot. Ezt el kell mondani legalább a mi szakbizottságunk tagjainak, ami nyitott, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Nos, ami a külszolgálatot illeti, jelen kell lennie a parlamentnek és a tanácsnak is. Mindent elmondtam, amit ö, akarok a tanács ö, vonatkozásában. Egyszerűen nincs jelen a tanács soha. Fél évenként ülnek össze, mondjuk két-három órára, négy-öt miniszterrel. Hát szerintem ez abszolút nulla a koherencia szempontjából. Így nem fogunk fejlesztési politikáról koherens képet kialakítani, csak akkor, hogyha mindenki jelen van. Úgyhogy a kérdésem az, bizonyos intézményes érintettek részt nem vétele miatt, hogy tudunk konszenzust létrehozni a fejlesztés területén? Ezt a tanács a parlament és a bizottság is aláírta. És úgy gondolom, hogy ha ilyen jelenléttel hoztunk létre valamit, hasonlóképpen kell azt kivontanunk. De ha egyszerűen nem tudnak összeülni, ez lehetetlen. Így nem tudunk konszenzust létrehozni, mert egyszerűen nem tudunk a tanácssal találkozni. Ezt kicsit karikatúra jelleggel mondtam el, de néha muszáj. Második gondolat. A dokumentum hangsúlyozza, hogy milyen ambíciózus ez a elképzelés. Ez jó dolog, és ennek minden fórumon jelent kell, hogy legyen jelen kell lennie világszerte. Én az EU-tól, mint első adakozótól azt várom, hogy a partnerekkel összeüljön, és megbeszélje eh, ezt a kényes kérdést, hogy hogyan lehet fokozatosan eh, ki eh, szállni ebből. Kína például 1300 <coughs> dollárt, milliárd dollárt ad az Egyesült Államoknak. Nem hiszem, hogy le, nemzetközi konferenciá nélkül ö, meg lehetne ezt oldani. Pontosan meg kell mondani, hogy kinek mi a feladata, ö, mi a helyzet a létrehozott gazdagsággal és annak elosztásával. Aztán szelekcionálás. Ez nagyon fontos útmutató ebben a dokumentumban, és támogatnám minden erőmmel azt, amit a bizottság ebben a dokumentumban leírt. De óvatosan kell eljárni, és megfelelő pedagógiai hozzáállással, partneri kapcsolatok keretén belül, hogy egy kis időt kell adni és szánni erre. Egy dolog, ami nincs benne, nem tudom miért, ami a születési arányok körül forog. Szerintem erről is kellene beszélni, tiszteletben tartva mindenkinek az érzékenységét, Továbbra is úgy gondolom, hogy a stratégiai érintettek tudnának fantasztikus dolgokat itt véghez vinni, csak egyszerűen nincsenek megfelelő pénzügyi alapjai. Nyilván az Egyesült Államok bolykotja az ensz belül, mondván, hogy a kínai abortuszt támogatják, hát ez egyáltalán nem a realitásoknak megfelelő, És azt hiszem az ENSZ még a mai napig sem ö, tudta kiheverni ö, az amerikaiaknak ezt a hozzáállását. Nem szabad szelektíven állni a megoldások szempontjából az érintetekhez. Negyedik javaslat, kör, a komolyságra utalnék itt a számok terén. Amikor a globális számokat látom, hogy milyen összegeket szánnak a fejlődésnek, felmerül bennem a kérdés. A, az adóságok el, való eltekintés. Szeretnék különbséget tenni azért azon adóságok között, amelyek a, diktató, a diktatúrákban a vezetők zsebébe landoltak, illetve azon támogatások között, azon adóságok között, ami a, tényleg az emberek ö, ö, támogatására fordítottak. Azt hiszem, hogy különbséget kell tenni itt a számok között. Mindenféleképpen, mert ha csak úgy eltekintünk a az adóságoktól, akkor csak kirakat politikát folytatunk. Hatodik pont. És itt is szeretném a kollégák véleményét hallani. Ez a feltételrendszerre vonatkozik. Erről már beszéltem az emberi jogok kapcsán. Azt hiszem, ezeknek dinamikus megközelítésbe kell kapcsolódniuk, amely figyelembe veszi, hogy honnan indulunk ki, és hova akarunk elérni. És hogy mit akarunk befektetni egy komoly partnerség kapcsolatba, egy őszinte kapcsolatba, eh, hogy aztán megfelelő eredményeket érhessünk el. Ez alapvetően fontos, alapvetően fontos az egyetértés ebből a szempontból. <clears throat> Föl lehetne használni itt az emberi jogok ügyét, vagy nem teszünk fel kérdéseket, hanem túlzott feltételeket szabunk. Azt hiszem, hogy a, az, valahol az igazság a kettő között van. A legjobb szakértőkre van szüksége ebben a témában, akiknek a legnagyobb tapasztalata van ezen a téren, mert ez az egyik legkényesebb kérdés a nemzetközi diplomácia terén. Hetedik pont, ami nagy szívügyem, minden érintett tevékenységének egymást kiegészítő jellege, azt hiszem már erre is utaltam korábban. Itt tényleg további erőfeszítésekre van szükség, és szeretném tudni azt, hogy ott a helyszínen mi a helyzet. Ha egy ország mondjuk egy déli partnerrel együttműködést ö, alakít ki, akkor a bizottság <clears throat> és a többi tagállam is ott kell, hogy legyen a végén be el kell számolnia? Mert ugye arról beszélünk, hogy az interneten fent legyenek az eredmények. Szerintem már az elején nyilvánosságra kell hozni a projekteket. Önök hogyan képzelik ezt az Európai Uniós érintettek és a több intézményes érintettek közötti együttműködést az adott országban? önök nap mint nap foglalkoznak ezen programok végrehajtásával, nyilván vannak elképzeléseik, javaslataik, amelyek rendkívül módon kapcsolódnak ez a kérdéshoz. Nos, ezzel szerettem volna lezárni beszámolómat, és szeretném elmondani, hogy rendkívül pozitívan állok az Európai Uniós felelősök dokumentumához, És nyilván az elvárás az, hogy nekünk is változtatnunk kell, nem maradhatnak a dolgok a jelenlegi állapotukban, hiszen minden változik világszerte, hogy nekünk kell kezdenünk a változtatásokat, azért, hogy más minőséget képviseljünk a kölcsönös kapcsolatokban, mást, mint amit ma képviselünk. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen, Görens úr. világos, hogy miért beszél ön most körültekintően, ugyanakkor nagyon érdekes dolgokat is felvetett, és nagyon kreatív dolgokat is megfogalmaz, amelyekkel foglalkozni fogunk, és formális kívánságot is megfogalmazott a ES és a bizottság irányába, sőt a tanács irányába is, és ezt akkor komolyan fogjuk venni, nem tudom a tanács hallja ezt, amikor ugye azt mondta, hogy a bizottság fogja vissza magát, volt egy zárt ajtók között zajló ülés, a bizottság és az IS e között, a külügyi szolgálat között, és volt egy nyíltabb ülés, ahol a tanács is ott volt, és ott már három oldalú, de nem, az is zárt ülés volt, mondja Görenc úr. Szeretném, hogyha ez lenne. Azt hiszem, hogy őszintébb lenne az eszmecsere, és biztosabb, hogyha nem lennének kamerák akkor itt az ülésterem. Yes. Chatham House rules, as they say, um, which uh, enables us to talk very freely. Uh, majd meglátjuk a very interesting concept. Nyilván Kínával, az USA-val is partnerségben vagyunk, de a Kína 1,3 billiót ad kölcsön az USA-nak, amiből az USA beliek amerikaiak vásárolnak, és új, új munkahelyeket teremtenek Kínában mondjuk Indiának, ha adnánk 3 billió dollárt, hogy vegyen ö, Európától napelemeket, vagy egyéb ö, zöld technológiákat, akkor ott az indiai falvak felvirágoznának, és az európai gazdaság is. Tehát nem tudom, hogy jó hasonlat-e, de ilyesmi a fejlesztéspolitika, legalábbis ön így fogalmazott. Cortes Lastra úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. És Görenc úrnak is az előadását. Kesmen úr kért föl, hogy az ő gondolatai tolmácsoljam ma önök felé. Agenda for Change témában. Pibalks biztos úr, szeretnénk, hogyha foglalkozna ezzel a 2010-ben megfogalmazott javaslattal, és bizonyos változtatások történtek már ezen, 2005-ben kezdődött a folyamat, és azóta hangzik el újra meg újra a szegénység csökkentésének célja, Örülünk, hogy van tehát folyamatosság az elfogadott és most már alkalmazott politikák területén. Ugyanakkor lenne néhány néhány megjegyzésem az elhangzottakhoz. Az, hogy most magasabb helyre került a jó kormányzás és az emberi jogok figyelembevétele, illetve a feltételesség, a kondicionalitás kérdése, ez nagyon fontos volt számunkra az, hogy a növekedést generáló programok és a privát szféra támogatása is nem növekedtek, vagy feljebb mentek a prioritás listán, ezek is üdvözlendők. A különböző fejlesztési megállapodásokban ezek most már akkor jobban érvényesülnek majd, és a tagállamok közötti jobb együttműködés is alapfeltétel. Ez is üdvözlendő ez az együttműködés nyilván ahhoz szükséges, hogy megteremtődjön végre az a koherencia, amelyet eddig mindig hiányoltunk a fejlesztési politikák között. Tehát ezeket mind üdvözöljük. És örülünk annak, hogy ezek most hangsúlyos szerepet kaptak. Szerintem így hatékonyabbak lesznek majd az európai fejlesztési programok. Kele asszony. Köszönöm. Nem értettem, hogy mi volt itt a az in-kamera ülésekkel. Nyilván indokolni kell, hogyha kizárják a nyilvánosságot, és mi úgy tudom, hogy szabadon beszélhetünk, és fogunk beszélni itt is, a jövőben is. Lehet, hogy vannak nálunk is olyan bizottságok, mint például az AFKO, amelynek néha vannak ö, zárt ülései, de nem tudom, hogy ö, ö, itt mi a helyzet. Ami az Agenda for Change-et illeti, örülök, hogy ezt fölkarolták, ezt a témát támogatjuk, az ügyet, de szeretnék ennek a dokumentumnak a státuszát tisztázni. Tegnap Eston asszony azt mondta, hogy ez kiegészítő ö, anyag az európai konszenzus mellett értendő, ugyanakkor azt is mondta, de ö, nézzük csak pontosan idézzem, hogy az EU fejlesztési politikájának jövője. Most akkor ettől független a konszenzus, vagy hogy is van? Tehát hogy viszonyul az európai konszenzus az európai fejlesztési politikához? Ezt tisztázni kéne. Ami az érdemi részét illeti a dolognak, nekünk a, a növekedés és a magángazdaság prioritásával van bajunk. A zöld növekedés azonban nem hangzik el, illetve elhangzik, de nem szabad, hogy ezt öncélként kezeljük. Tehát a, a, a növekedés, sőt még a zöld növekedés sem öncél. Tehát valahogy itt ez nem eléggé világosan domborul ki, és domborodik ki, és nem továbbra sem jó az inkluzív növekedés definíciója. Eddig soha nem láttam leírva, hogy mit is jelent az inkluzív növekedés. És az, hogy ha van egy országban növekedés, ez még önmagában nem jelenti azt, hogy valamennyi társadalmi réteg profitál belőle. Ezt éppen most láttuk a latin-amerikai jelentés kapcsán, ugye, hogy nagyon fejlődőek egyes országok, gazdagok, és mégis nő bennük a szegénység. Tehát, vagy hát nő, nőnek a társadalmi különbségek. Tehát ezt az inkluzív növekedést most már végre definiálni kéne, hogy mit is jelent, és valóban alkalmazni valahogy. a jó kormányzáson és a feltételességen is hangsúly van, de megint csak nem értem, hogy ezek a régi prioritásokkal, az európai konszenzussal milyen viszonyban állnak, és a környezet, az egészség, a népegészsége most akkor kikerültek a prioritás listáról? Jó, a jó kormányzás szerintem is fontos dolog, de hogyan oldjuk meg azokat a helyzeteket, amikor kiderül, hogy a fejlesztési programok tulajdonosi szemléletét is meg szeretnénk valósítani. A kettő néha egymásnak ellentmond. Konkrét javaslatokat várnék arra, hogy hogyan lehet a kettőt kibékíteni. Fibers úr is mindig elmondja nekünk, hogy nem lehet mindig csak mutogatni, felemelni az újunkat, hogy ezt nem jól csináljátok, hanem valami pozitív feltételességet is fel kéne vetni, és ez mintha hiányozna a szövegből. Továbbá meggyőződésem, hogyha egy általános anyagról beszélünk most, és ez ugye az, akkor miért hiányzik belőle az added value, a hozzáadott érték? És fontosnak tartanám azt, hogy két területet, ahol komoly nagy a hozzáadott érték, felvegyenek a szövegbe. a, Aztán ha, ha, ha Agenda for Change-ről beszélünk, akkor jó lenne, hogyha a PCD végrehajtását az intézményi szinten, tagállami szinten jobban definiálnánk, hogy koherensebb lenne ez a fejlesztési együttműködés, és végül pedig a donorok közötti koordinációt is lehetne bőven javítani, és erről sem nagyon sokat mond a szöveg, leszögezhetjük, hogy ez nehéz dolog, ö, ö, meg hogy mik a hozzáadott értékek, de ezek túl általánosak így valahogy. Tehát ezen a két területen, ahol a legnagyobb a hozzáadott érték, valahogy ez a két terület hiányzik a szövegből. A növekedésen azonban nagyon nagy a hangsúly, miközben nem tudjuk, hogy mi az, és semmi bajom a magánszférával sem, de a magánszférának a magánszférával vigyázni kell, hogy, hogy melyik részére gondolunk a fejlesztési programok kapcsán. A fejlődő országokban a helyi magán szféra támogatása nyilvánvalóan nagyon fontos, de ez sem önmagáért való dolog. A magán szféra önmagában se nem jó, se nem rossz. Nem jelenti azt, hogy a társadalom nagyobb csoportjai részesülnek a jó módból. Tehát, ahogy ezt a kolléga is elmondta, nem kaptunk itt sok kérdésre választ. Remélem, hogy a következő ö, időszak ülésein majd ezekre a kérdésekre is több fény vetül. Köszönöm, Keller asszony. Azt gondolom, hogy az inkluzív növekedés az azt jelenti, hogy a szegények érdekében eszközölt növekedés. Kacsmarek úr következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos eh, kérdésről beszélünk itt, és köszönöm Gőrenc úrnak azt, hogy ilyen kiváló eh, módon bemutatta ezeket a kérdéseket. Összességében egyetértek mindazzal, amit eh, elhangzott, legyen rövid a dokumentum, koncentráljon a politikai prioritásokra, ne ismételje el mindazt, amit már korábban leírtunk. Emellett én magam is a konszenzus mellett vagyok, a konszenzus fenntartása mellett, és én magam úgy gondolom, hogy ez alapján igazolható a zárt ülés is, hiszen tárgyalnunk kell a tanácssal is. Egy zárt üléses tárgyalás előmozdíthatja az eredményes tárgyalást így lehetne kialakítani a konszenzust. Ami azokat a megjegyzéseket illeti, ami Kínával kapcsolatban elhangzottak, azt gondolom, hogy nem lesz könnyű eh, előrelépni. Én magam például azt szeretném, hogyha Oroszország nem segítené, nem támogatná Szíriát, vagy eh, nem differenciálná a földgáz árát, eladási árát például, hogy másáron adja Ukrajnának és másáron adja Fehér Oroszországnak. De nyilvánvalóan ezeknek az országoknak megvan a saját politikai szempontrendszerük, és ebben nem nagyon lehet beleavatkozni. Ami az adatok és statisztikák megbízhatóságát illeti, ez is szintén egy fontos kérdés, mert így tudjuk csak a segítségünk hatékonyságát felmérni, már pedig a statisztikák megbízhatóságával vannak gondok egy dologgal nem értek egyet. Nem gondolom azt, hogy először a szegénységre csökkentésére kell koncentrálnunk, és majd aztán foglalkozunk az emberi jogokkal. Vannak ugyanis olyan országok, amelyek nem szegények, viszont az emberi jogok kérdését soha nem kezelték. Például Szaudi-Arábia ilyen. Megszüntették a szegénységet, és mégsem vezetett ez emberi jogi javuláshoz. Tehát nekünk ezt a témát össze kell kötnünk azokban az országokban is, ahol a szegénység egy nagyon kemény probléma, azokban az országokban sem hunyhatunk szemet az emberi jogsértések fölött mert később már elkésünk azzal, hogy előmozdítsuk az emberi jogokat. Aztán beszélnék még a demográfiai kérdésekről is. Szerintem ez egy érzékeny kérdés, ez egy nehéz kérdés, egy ambivalens dolog. Szerintem nehéz beszélni európai demográfiai növekedésről, mert hát ugye nálunk ez a cél, hogy a, növekedjen a népesség, mert jelenleg csökken, miközben más országban amellett érvelünk, hogy ott csökkenjen a népesség. E, ebben is valami fajta konszenzust kellene kialakítani, illetve egy más taktikát kitalálni. Tehát egy dolgot várunk el itt, és más dolgot várnánk el más országoktól. Ezzel probléma van. Köszönöm. Norbert következik. Vielen Dank. Ähm, köszönöm szépen, elnök úr. Görönsz úrnak is köszönöm. Elnézést a késésért. Két órán keresztül szavaztunk az AFET bizottságban. Előfordul az ilyesmi. Néhány alapvető megjegyzésem lenne az Agenda of Change-el kapcsolatban. Jó úton haladunk a felé, hogy a hatékonyság a, a programnak javuljon, erre szükség is volt a fejlesztési politikában. Az Agenda for Change által ez most lehetséges. Már régóta arra törekszünk, hogy jobb legyen a koordináció is. Ez kezdetől fogva cél volt mindig, de eddig nem sikerült megvalósítani ezt a célkitűzést. Most úgy néz ki, hogy lépést teszünk e felé és azokra az országokra koncentrálva, amelyek a legszegényebbek, eredményt tudunk elérni. De a közepes bevételű országokat sem akarjuk elfelejteni, csak velük szemben a jövőben nem adnánk klasszikus fejlesztési támogatást. Ilyen például India most. Indiának van a legdrágább űrkutatási programja a világon, és a szubszaharális Afrika szintjén élnek néprétegek benne, tehát Indiával erről beszélni kell. Tehát az ilyen közepes bevételi országok vonatkozásában újra kell tárgyalni a dolgokat, hiszen az ottani szociális rendszerek, biztosítási rendszerek, az emberek élethelyzete olyan dolgok, amelyeket nekik kell megoldani, hogyha már van nekik miből. tehát itt nekik kell tovább lépni, és nekünk pedig olyan értelemben, hogy másképp tárgyaljunk velük. A, az európai elvek megvalósítása persze közben nem szabad, hogy a háttérbe szóljon, tehát a jó kormányzás, a demokratizálás szempontjai. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen. Gates uh, úr előadásán ott voltam egy hónappal ezelőtt, amikor elmondta nekünk Bill Gates, hogy mennyire jó szerinte a fejlesztési politikánk, és felidézte ezt most bennem, van mit tanulnunk tőle, Sár azért fontos most a te munkád. A kommunikáció is nagyon fontos, hogy hogyan kommunikáljuk azt, amit csinálunk az adófizetők felé teljes átláthatóság és láthatóság kell, hogy vezéreljen minket. Be kell vonni az adófizetőt. Most megkérdezem, vagy felkérem a bizottságot, hogy nem kimaradt egy kolléga elnézést, majd később, akkor mindjárt. Köszönöm. Köszönöm Sártnak a bevezetőjét. Ami a zártülésekről elhangzott az a kapcsolatban. Civil szervezetek is tartanak üléseket zárt ajtókat mögött, bizottságok is, a bizottság is, a szakszervezetek is. Ha akarunk, akkor tarthatunk zárt ajtók mögött ülést. nem cél az, hogy, és nem is, nincs is értelme annak, hogy a mindenki, mindenki másnak a fürdőszobájába is belásson. Tehát ha szükség van rá, akkor zárt ülés kell tartani, ha nincs rá szükség, akkor nem kell zárt ülést tartani, ez ilyen egyszerű. Sárl azonban felvetett valamit, ami bennem is ö, húrokat pengetett meg, zengetett meg. Filip is beszélt a népességi kérdésről. Írországban néhány újságíró néhány hónappal ezelőtt arról beszélt, hogy két milliárddal fog nőni 2015-re a föld lakossága, és most már rá kéne szólni ezekre az emberekre, hogy ne szaporodjanak. Szerintem erről nem kell semmit mondanunk. Ugyanis, hogyha bizonyos fejlettségi szintet elérnek ezek az országok, akkor maguktól, magától csökken a szaporulat. Ez így működik mert ha biztonságban látják magukat, akkor ez magától bekövetkezik. Tehát ezt ne fogalmazzuk meg lózungok formájában. Ugyanakkor, amikor Sárt ezt a jelentést írja, szégyen ránk nézve és a parlamentre nézve is, hogy leszavaztunk egy módosítót, amely az abort abortuszról szólt. Ugye ne felejtsék el a kollégák, hogy ez kikényszerített abortusz volt, és olyan buták voltunk, nem leszavaztuk. 100 millió nő hiányzik a föld lakosságából azért, mert megölik őket, azért, mert lány csecsemők vagy lány embriók. És ez, erről igenis lehetne egy politikailag korrekt vitát folytatni, igenis segítenünk kell az embereket, hogy saját kezükbe vegyék a szaporodásukat, és nem lehet dogmatikusan megítélni ezeket a kérdéseket. Biztos, hogy itt is van valamilyen közös nevező, amit meg lehet találni a reproduktív egészség tekintetében. A fogantatásról való tudatosság ügyében. Tehát segítsünk az embereknek abban, ha maguk akarják csökkenteni a, a lakosságszámot, de ezt nem lehet csinálni, hogy a kikényszerített abortuszról szóló módosítót elutasítjuk. tehát szögezzük le, hogy miben értünk egyet, és lépjünk tovább. Vannak témák, amikben nem fogunk egyet érteni. Ö, lehet, hogy különböző a véleményük arról is, hogy mi az a reproduktív egészség, de biztos, hogy van ezekben a különböző véleményekben közös, amelyeket meg lehet fogalmazni. Másosorban pedig azt szeretném elmondani, hogy tegnap is beszéltünk a DCF kapcsán első alkalommal azokról a célokról, ugye 30% lenne az alap egészségügyi kiadás, 20% az oktatási kiadás, de mindegy, ha fordítva fogalmazzuk ezt meg, felmerül a közlekedés költséges, de valami intézkedés legyen. Most este aztán is elmondta nekünk tegnap, hogy p biztos intézkedések kialakításán dolgozunk. Vannak a development célok is. Miért nincs egy európai konszenzus, és erről volt már szó, amire alapítva igenis lehet közvetlenül levezetni intézkedéseket, és a polgárok is látnák majd azt, hogy ki mit kell, hogy csináljon. Tehát amikor ezen gondolkodunk, akkor elsősorban ö, gyorsan meg kéne alkotni egyértelmű definíciókat, intézkedéseket, tehát a konkrétumok mezeire kéne lépnünk. A harmadik meg felvetésem pedig a koherenciával kapcsolatos, tegnap is volt erről szó. Itt is a egyik legnagyobb szégyen foltot vontuk magunkra. Az adófizetők ugyanis pontosan tudják, hogy ha az európai intézmények jobban együttműködnének a nemzeti intézményekkel, akkor sokkal hatékonyabban lehetne elkölteni ezt a 20 pénzt. 23 ezer gyerek hal meg, hal éhen világban. 30 milliárd euróval lehetne csökkenteni, a, vagy felsz, 30 milliárd eurót lehetne felszabadítani erre a célra, hogyha hatékonyabb lenne az együttműködés. Ugye ma elhangzott, hogy van itt egy interparlamentáris csoport nálunk, amely ilyesmivel foglalkozik. De akkor, ha ennyi fórumunk van, akkor miért nem működünk már jobban együtt a nemzeti parlamentekkel? 30 milliárd eurót lehetne, és Bill Gates is elmondta, hogy ha 0,7%-ot megtakarítanánk, akkor is valami 35 milliárdot szabadítana föl. tehát ezt a koherencia, együttműködés témát nagyon ideje lenne már megvitatni, és a parlamentek közötti együttműködést pedig normálisá, hatékonyá tenni. A harmadik utáni utolsó-utolsó ponton pedig az, hogy mindenkinek megvan a vesző paripája. De nem jó, hogyha túl sok prioritást próbálunk megfogalmazni. Mindig ugyanez a baj a mi ö, ügyünk, mi ágazatunkban, hogy minden prioritást élvez. Úgynevezett rolling prioritásokat kéne bevezetni, amelyek lejjebb nyomhatják a többieket. És van, legyenek olyanok, amelyek állandóak, nem kéne ezeket mindig újra definiálni és újra átrendezni. El kéne döntenünk hosszabb időszakra, hogy melyek azok a fő prioritások, amelyeket mindig megtartunk, és melyek a másodlagosak. Ez lett volna még a felvetésem. Hosszú út áll még előttünk addig, amíg a hatékonyságot megteremtjük a fejlesztési politikában, de annyi helyen lehetne javítani azt, és ezeket Sár is elmondta most nagy részt, hogy lenne mit konkrétan tennünk. Köszönöm, eh, Michel úr. Tudom, hogy Malou asszony itt van, és eh, örülnék, hogyha reagálnának azokra a felvetésekre is, amik már itt elhangzottak. Tehát kérem, ne olvassanak föl valamit, amit tegnap készítettek el, ne untassanak bennünket halára ezzel, hanem reagáljanak azokra a dolgokra, amiket mi itt ma délelőtt felvetettünk, mert így alakulhat csak ki interaktív párbeszéd. és ennek fényében lehet esetleg majd egy zárt ülésen megtárgyalni azt, hogy hogyan lehet mindezt ténylegesen jogalkotási anyaggá alakítani. Köszönöm eh, elnök úr, és köszönöm eh, Görenc úrnak is azt, hogy eh, ezt az Agenda for Change munkát elvégezte. A bizottságban is készült a anyag, és ez élvezi a külügyi szolgálat támogatását. Néhány dologra reagálnék, és aztán ismertetném a saját álláspontunkat is. Először is az Agenda for Change alapvetően a fejlesztési politika prioritásait akarja létrehozni, mert ahogy Görenc úr is magyarázta, a kontextus változik, a világ változik elég gyorsan. Az európai konszenzus pedig továbbra is szerintünk érvényes, még hogyha úgy is tudjuk, hogy, vagy tudjuk mi is, hogy időről időre pontosítani kell, de az alapvető értékek, a konszenzus az ugyanaz a keret dokumentum, amelyre támaszkodunk. A második dolog, ami a körülmények változásával kapcsolatos, és itt egy kicsit pontosítani kell, a gazdasági növekedés. A az e- elmúlt kilenc évben e, volt egy jelentős gazdasági növekedés, még a legszegényebb országokban is, de ez a növekedés sajnálatos módon nem volt arányos, illetve nem járt a szegénység arányos e, csökkentésével, illetve az emberi fejlettségi index javulásával. Tehát egy inkluzív növekedésre van szükség ezt aláhúztuk az Agenda for Change dokumentumban is, egy olyan növekedésre van szükség, amelyben részt vesznek és amelyből részesednek a társadalom minden tagjai, beleértve a legszegényebbeket is. Erről szól például a Világbanknak a dokumentuma is, de gondolunk a most kialakuló középosztályokra is, és ezért is koncentrálunk a munkahelyteremtésre a dokumentumban, illetve a társadalombiztosítási rendszerek megerősítésére, és a hagyományos társadalmak bizonyos elemeinek megerősítésére, mert bizonyos országokban valóban az oktatás és az egészségügy kialakítása szükséges ahhoz, hogy ez a program egyáltalán megvalósítható legyen. Egy másik fontos változási tényező az a fejlesztési politikában résztvevő szereplők száma. Görenc úr is aláhúzta annak fontosságát, hogy egy strukturáltabb dialógust kell kialakítani a gyorsabban fejlődő országokkal, és valóban nekik is nagy a felelősségük a világ gazdasági növekedésében, illetve a gazdasági növekedés elosztásában is. És nyilvánvaló, hogy az Agenda for Change dologban, eh, dokumentumban eh, ezért is akarjuk a differenciálódás irányába eh, megnyitni a, a, a terepet, különös tekintettel a latin-amerikai országokkal való kapcsolatra például ugyanis sok tennivaló van még azzal kapcsolatban, hogy meghatározzuk, hogy az új együttműködési formákban mik lesznek a prioritások olyan országokban, amelyek bizonyos fejlettségi szintet már elértek, és amelyeknek a fejlődési dinamikája lehetővé teszi ezen országok számára, hogy a saját képességeikre is eh, támaszkodjanak, és a eh, problémáikat saját maguk is kezeljék, például az egyenlőtlenséget, illetve a szegénységet. Egy eh, másik fontos eleme az Agenda for Change dokumentumnak a koncentráció kérdése. A gyakorlatban nehéz lesz ezt megvalósítani mi a programok kialakítását tervezzük most, a delegáció vezetők irányába kiadott útmutatásokat, hogy mely szektorokban van szükség beavatkozásra, tehát ez a koncentrálás, ez, ez fontos lesz az agenda tényleges megvalósítása során. Szólnék még egy szót a koordinációról is. Az agenda két intézkedést javasol. Az egyik eh, arról szólna, hogy eh, javítsuk a párbeszédet, eh, illetve a fejlődési együttműködés eredményeit, a másik oldal pedig az együttes programozás, ami arról szól, hogy egyfajta közös választ kívánunk adni, tagállamok és az Európai Bizottság az adott országok fejlesztési stratégiájára. És most pedig megadom a szót a külügyi szolgálatból érkezett kollégámnak, aki szintén itt van a teremben. Illetve később adom meg majd ezzel a témával kapcsolatban a szót neki, de most még még egy dologról beszélnék, amely, eh, amelyről vitatkozhatnánk órákig, ez eh, a kormányzatiság minősége, a demokratizálás, a jó kormányzás, az emberi jogok, a jó közigazgatás, eh, adóreformok kérdésköre, ez is szerepel, mindez szerepel az Agenda for Change programban, és mindez bizonyítja, hogy egy olyan megközelítést alkalmazunk a fejlesztési politikában, amely a reformot támogatja, a reformot mozdítja elő, és nem pedig egy olyan megközelítésről van szó, amely politikai kondicionalitást tartalmaz. Emellett odafigyelünk a másik nagy közleményünkre, fontos közleményünkre is, amely kapcsolódik eh, eh, ehhez a témához, és kiegyensúlyozza eh, ezt a beavatkozási politikát. Uh, uh, um, Köszönöm szépen. Most pedig szeretném a bizottság képviselőjének megadni a szót. Nem sok az időnk, úgyhogy kérem lényegre törően. Köszönöm, elnök úr. Először szólok a szakbizottsághoz, ez Só vagyok, a fejlesztés, együttműködés, koordinációért vagyok felelős a külszolgálatnál, spanyol diplomata vagyok, voltam, A spanyol állandó képviseleten voltam korábban, és így lettem ennek az osztálynak a vezetője későbbiekben. Hát nem tudom, hogy mondhatom, hogy ez egy ilyen fura szerkezet, de megpróbál különböző származású embereket összehozni. Nos, ami ezt a programot illeti, biztosíthatom önöket arról, hogy a bizottság és a külszolgálat együttesen készítette ezt a dokumentumot, mégpedig olyan mértékig, hogy a DEFCO, a külszolgálat közösen felelős érte. DEFCO-nak persze vezetnie kellett a munkálatokat, mert felelős ezekért a politikai kérdésekért, de végül is a koordináció vonatkozásában a DEFCO-val együtt közösen felelt <clears throat> a munkáltokért a közszolgálat. Úgyhogy hát önöknek kell elbírálnia majd, hogy mi a helyzet. De végül is ö, odafigyeltem Görenc úr ö, megjegyzéseire, hogy kinek mi a hatásköre, és hát megpróbálunk mindent megtenni, amit tehetünk, ö, ami minket illet. Néhány megjegyzésre utalnék, amit hallottam, hogy mi a helyzet az EU konszenzussal. Nos, a kérdés felmerült, mikor elkezdtük ezt a dokumentumot készíteni. Végül is az eredmény az volt, hogy annyira igenis szükség van erre, hogy nem kellett változtatni rajta. Nem akart, először akartuk, de aztán nem változtattunk rajta, mert úgy gondoltuk, hogy teljesen jogos ez az elvárás, és végül is ezt próbáltuk érzékeltetni a dokumentumban, hogy megváltozott a világ, úgyhogy a megjegyzései nagyon fontosak, hiszen új érintettek jelentek meg világszerte. A világ megváltozott, nekünk is változnunk kell, változtatnunk kell a módszereinken, mert vannak felemelkedő országok, vannak változó országok, és azt hiszem gratulálhatunk magunknak ahhoz, hogy nagyon sok ország próbál kilábalni most már a szegénységből, és erre kell nekünk is reagálni erre kell koncentrálnunk, koordinálnunk kell, és különbséget kell tennünk. És erről szól maga ez a program. Az Agenda for Change, amely hozzánk hasonlóan két lábon kíván járni. Az emberi jogok, a jó kormányzás, a demokrácia, ami nagyon fontos kérdések amit elpróbálunk érni ezzel, nevezetesen az, hogy kimondjuk, hogy mindenütt mindent nem tudunk megtenni. Úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy az EU konszenzustól el akarunk tekinteni, vagy el akarunk hagyni egy csomó olyan területet, ami az EU konszenzusban megtalálható. Azt akarjuk mondani, hogy nagyobb hatásra van szükség az EU részéről, a helyi szervek részéről, a fejlődés képviselői részéről a szegényekre vonatkozóan, illetve a szegény országok közötti kapcsolat vonatkozásában, illetve hogy hogyan kezelik fejlődési folyamataikat. Nagyon sok nagyon érdekes megjegyzést hallottam. Például úgy gondolom, hogy tényleg szükség van arra, hogy megtaláljuk a megoldást a jövőbeli kezelésre, és fel kell mérnünk, hogy milyen dolgok változnak és változtak. Ez nagyon jó alapja annak, hogy megvizsgáljuk az egész helyzetet, és erről szól az gender for Change. Azt hiszem világosan fogalmaztunk a dokumentumban. Első alkalommal próbáltunk három területre korlátozódni, de ugyanakkor rendkívül politikai hozzáállásra van szükség az EU részéről, döntenünk kell eddig is kellett döntenünk, de nem voltak kötelezettségeink. Most viszont tényleg szelektíven kell eljárnunk, és kiválasztanunk azokat az ágazatokat, amelyek valós prioritások a szegény országok számára. És ahol az EU többletértéket tud képviselni az, csak a tagállamokkal, az adakozók nélkül és ezért kell politikai a, színezetet adni ennek a kiválasztásnak. A koordinációval és a programozással kapcsolatban is odafigyeltem a megjegyzésekre. Azt tudom, hogy hogy lehetett volna a közös programozást magasabbra helyezni itt a prioritások listán, de azt hiszem, hogy a, a külszolgálatnál és a bizottságnál is három dolog fontos. A programozás hogyan kerülhet bele a következő időszakba, ez az egyik, ez a legnagyobb és legfontosabb feladatunk, hogy leüljünk a, tag, a tagállamokkal, megbeszéljük, hogy ki hogyan vállal ezekből a feladatokból ahhoz, hogy legjobb eredményt érhessünk el. És bizony be kell számolnunk arról, hogy mit teszünk, és fel kell mutatnunk eredményeket. Le kell ülnünk egymással, koordinálnunk kell, nem csak azért, hogy a fejlesztési politikánkra hassunk, hanem azért, hogy valahogy jobban kommunikáljuk a fejlesztési üzenetünket. Itt pedig azt hallottam, hogy ez rendkívül fontos, hiszen világszerte fontos szereplők vagyunk, és megfelelő súlyjal kell eljárnunk, hogy a továbbiakban is meghallgassanak minket minden szinten. Mitchell úr, arról nyilatkozott, hogy a helyi nemzeti parlamentekhez kell fordulni, ez is nagyon fontos. Nyilván megtesszük ezt, nagyon fontos, hogy tárgyaljunk a nemzeti parlamentekkel arról, hogy hogyan segítsék azt, amit közösen teszünk ott az adott partnerországokban. Lesznek közös programozások, ezen kívül a tulajdoni kérdésekről is szó volt. Az Agenda for Change-ben többek között próbálunk szinkronizálni is ez rendkívül fontos, hogy a mi prioritásaink megfeleljenek az adott ország prioritásainak. Ez óriási változás, mert úgy gondolom, hogy most már nem 7 évben gondolkodunk, hanem olyan programozásban, amely az ő ciklusaiknak felel meg. Úgyhogy közösen a helyiekkel együtt tudjunk fellépni, főleg az EU tagállamokkal, hogy koordinálhassunk velük, hogy a nemzeti fejlesztési programokhoz alkalmazkodhassunk, és a prioritásokhoz is természetesen. Végül pedig, ami a különbségtételt illeti, nyilván szükség van erre partneri kapcsolatok szintjén, mert az országok szívesen keverednének a szegénységből, és ezt kell figyelembe vennünk, amikor a fejlesztési politikánkat alakítjuk. Tegnap hallottuk, hogy bizonyos országokban továbbra is szükség van a segítségünkre, a szegénységből való kilábaláshoz. Vannak azonban olyan országok, amelyeket tárgyalnunk kell arról, hogy hogyan fejlődnek, és hogyan segítenek ők más országoknak a fejlődésben. Ez talán új tényező a politikai kapcsolataink hálójában. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Igen, súlyosak voltak. És várom a dialógust a szakbizottság és a bizottság között, és ahogy Görenc úr is kérte, remélhetőleg részletesebben is kivesészhetjük ezeket a dolgokat. De Kelencsor úr már is elindult ezen az úton, hogy ennyire őszintén és nyíltan beszélt ezekről a kérdésekről. Nagyon köszönöm. Sajnos már nagyon kevés az időnk, úgyhogy nagyon gyorsan csak. Ms. Moreau, you mentioned that the... Marie úr említette, hogy a konszenzus majd megújítják. Ugyanakkor az ES kolléga, a külügyszolgálatos kolléga azt mondta, hogy nem változtatnak ezen. Most akkor lesz-e konszenzuson frissítés, újítás, vagy sem? nem voltam talán eléggé világos az előbb. Az európai konszenzust továbbra is teljesen relevánsnak tekintjük, még akkor is, hogyha vannak benne elavult dolgok, múltbéli célok, amelyek már nem érvényesek. Tehát ezeket a konkrét részletcélokat lehet updatelni, de magát az európai konszenzust, az egészet nem akarjuk megújítani. Köszönjük! akkor Sárl, megkérnélek, hogy foglald össze, de kérlek, tömören, a vita tanulságai. Mindig rövid vagyok, elnök úr. Kortesz úr, tökéletesen egyetértek mindennel, amit mondott. Keller asszony. Zárt körül ülés. Voltak nyilvános üléseink arról, hogy mint európai intézményes partnerek hogyan fogunk együtt működni. Szerintem ennek semmi eredménye nem volt, a biztos se adott elegendő inputot ehhez. Lady Ashton is mondta tegnap, hogy még pillanatnyilag folyik a munka, úgyhogy majd a végén kell föltenni ezeket a kérdéseket, és sok sikert kívánt nekem. Nekem ez a válasz nem elegendő. Én szeretném tudni, hogy van-e valami gond. Vagy pedig ö, mesélnek nekünk, szemben a tényekkel. Hogyha ez gond van, ez egyetlen nem szégyen senki számára, a külszolgálat számára se. Ez teljesen normális helyzet, amikor próbálnak különböző intézmények együtt dolgozni. Nos, mivel a e, nyilvános ülés nem adott semmit, ezért javasoltam a zárt körű ülést. Ez gyakorlatilag csak egy kezdeményezés abból a célból, hogy talán akik a kamerák előtt nem akarnak beszélni, zárt körülésen hajlandóak elmondani a véleményüket. Jean-Louis Bourlanra utalnék, így nem lehet megoldani a kérdéseket, mert hogyha senkit nem érdekel a történet, akkor engem se. Szerintem továbbra is próbálkozni kell, hogy közelítsenek az álláspontjaink, mert nagyon nemes a célunk. Vagy pedig abszolút nem érdekel senkit semmi. Szerintem mindenképpen be kell számolnunk állampolgárainknak arról, hogy a különböző intézmények hogy kell együtt dolgozniuk korábban működött, nem volt rossz. Hárman, a tanács, a parlament, a bizottság tárgyalta meg az európai konszenzust a fejlesztésről, de most már nem beszélnek róla, legalábbis a tanács. Ezt nagyon sajnálatosnak tartom, mégpedig azt is, ahogyan a tanácsabának, ez elfogadhatatlan. Kis, kisaszában voltunk, a tanácsot nem képviselte senki, teljesen idiótának néztünk ki. Máshol is voltunk, ott se volt senki, tényleg idiótának néztek minket. Úgyhogy egyszerűen nem tehetjük magunkat nevetségesé a külvilággal szemben. Úgyhogy végezetül szeretném lezárni ezt a kínos helyzetet közöttünk, azt hiszem, csak akkor lehet ezt megoldani, hogyha nyíltan beszélünk róla. Aztán inkluzív növekedés. Szerintem ez szembe van az exkluzívval. Pillanatnyilag túl exkluzív a növekedés, és nem tudjuk kihasználni a megoldásokat a szegények javára, a leggyengébbek javára. Hogyha a gazdaság nem veszi ezt figyelembe, akkor a növekedésnek nincs értelme. És a fejlesztési támogatásért felelősség feladata ez, a politikát kialakítók feladata, hogy nem minden a bizottság és a tagállamok vállára nehezedjen. Vannak mások is, akik különböző gazdagságot kreálnak, eszközöket mutatnak fel. Miért nem fogunk össze magánszvéra? Ugyanez az elképzelés. A magánszféra felelősségi köre az, hogy ne csak egy ügyet képviseljen önmagában, tehát egyáltalán nem filozofáltam itt ezen, nem akarom itt nyújtani az időt. Na most, ami a partneri kapcsolatokat illeti, ezt az elvet is komolyan kell venni, mert enélkül, az arányosság nélkül nem lehet fenntartható megoldást találni. Anélkül, hogy a partnereink sajátjuknak tekintsék ezt a politikát, hogy ők is elmondhassák, hogy mit akarnak tenni. Azért egy gondolatot engedjenek meg a demográfiáról, a születési számáról. Már az a tény, hogy felvetjük ezt a témát. Azt hiszem nem hallgattak meg. Én nem propagandát akartam itt gyártani a kitelező abortusznak. Egyáltalán. Én azt mondtam, hogy Obált asszony, aki fantasztikus személyiség, aki éveken keresztül vezette az ENSZ ilyen jellegű alapját. Ő, aki szaúdi származású volt, és aki, akinek a jó hírt kellett volna az egész világban, főleg Afganisztánba terjesztenie, a lehető legnagyobb ellenállásba ütközött a reakciósabbakkal kellett szembenézni, és ez elfogadhatatlan. Mert szerintem erkölcsileg védhető volt, amit tett. És hogyha a fejlődő országokban vannak olyan nők, akik azt mondják, hogy na most már elegünk van abból, hogy olyan gyerekeket kell megszülnünk, akiket nem akarunk, mert például a férj nem tartja tiszteletbe a női méltóságot, akkor meg kell hallgatni őket. És meg kell próbálnunk válaszolni ezekre a kérdésekre. Tehát ez nem megy ezen túl, amit akartam volna mondani. Tehát tiszteletbe kell tartani a női méltóságot, és ennek kell kiinduló pontunknak lenni. A másik dolog a demográfiáról, a születések számáról. A 3%-os demográfai növekedés, a három pontos gazdasági ö, növekedés mellett az nulla. Tehát nincs növekedés. Tehát figyelembe kell venni ezt a tényt. Tehát azokat az országokat, ahol egyszerűen óriási mértékben nő a népesség, ott nagyobb növekedése van szükség, mint az olyan országokban, eh, ahol szinte stagnál a helyzet ebből a szempontból. Na, úr, egyetértett azzal, amit mondtam. Nos, Kacsmarek úr, minden tiszteletem. Nagyon sok jót mondtam az önjelentéséről, egyetértek önnel abban, hogy a születések számára problémája kényes kérdés. De ahol nem értek egyet önnel, az az, hogy azért, mert egy kérdés kényes, még nem jelenti azt, hogy nem kell róla beszélni. Tehát őszinte vitára van szükség, nem sztereotípiákra, ami hát állandóan megosztja ezt a parlamentet, és hát őszintén szólva egyáltalán nem gazdagítják a vitát. Ez most nem szemrehányás ö, ön felé, csak azt akartam mondani, hogy a kényes kérdésekkel is igenis foglalkozni kell. Az összes többivel, azzal is, amit Mitchell úr mondott, egyetértek. Nos, a bizottság szerintem nagyon jó munkát végzett. Vannak azért még tisztázandó kérdések, ezt figyelembe fogom venni az állásfoglalási javaslatban, amit hamarosan el fogok készíteni, és önöknek el fogok küldeni most már nagyon közeleg a dátum, de azt hiszem végül is meg kell, hogy legyen ez az anyag, mert májusban összeül a tanács, úgyhogy mindenképpen meg kell, hogy szülessen ez az anyag. Nos, azt hiszem a végleges megjegyzésem az lenne, hogy <clears throat> legyenek megint barátok azok, akiket egy kicsit most kényesen érintett ez a téma. <laughs> <laughs> Charles, thank you very much for that. Köszönöm, Charles, Sáb. És minden jót kívánok a munkájához. Most pedig a kenyai nagykövetet szeretném itt üdvözölni Kembi Gitora urat, valamint Lordwick Brit urat, aki pedig az EU delegációjának vezetője Kenyában. John Corey is itt van, aki az EU-AKC közös közgyűlésének volt elnöke két ülésszak előtt. Kérem, hogy csendet biztosítsanak a teremben. Ez az utolsó napi rendi pont az Európai Parlament tavaly novemberi kenyai látogatásáról szóló jelentés Cortes Lastra, Argentini és Stifler asszony volt, vettek részt ezen a, ebben a delegációban. Sajnos Stifler asszony most nincs itt, de Cortes kollega, Cortes Lastra úr fogja benyújtani a delegáció jelentését. A CIMEP is itt van, a, ők Kelet-Afrikában tevékenykednek. Meghívtuk őket ide annak érdekében, hogy a fő következtetéseket ők is megismerjék. Cortes az úr fogja a jelentést ismertetni, majd a CELEP képviselői fognak beszélni a tágabb értelemben vett kihívásokról Kelet-Afrikában. Megadom a szót Cortes Lastra úrnak. Köszönöm, elnök úr. Én ismertetném akkor ezt a jelentést. Stifler asszony nem lehet ma itt, az ő nevében fogom ezt a jelentést ismertetni. Üdvözlöm itt a vendégeinket. Remélem, hogy gazdagabbá teszik majd a vitát. Üdvözlöm a tanács és a bizottság résztvevőit is. Szeretném megköszönni a delegáció tagjainak azt a munkát, amit végeztek, és a nagyszerű együttműködést. Üdvözlöm a kenyai nagykövetet, célkitűzésünk az volt, hogy megvizsgáljuk az élelmiszerválságot, annak körülményeit, a hosszú távú élelmiszerbiztonsági kérdéseket is megvizsgáltuk a szomáli eh, félszigeten, meg látogatást tettünk Észak-Kenyában. Ez egy eh, fél sivatagos terület, amely főleg állattartó nomád lakosságot tart el. Foglalkoztunk a vízgazdálkodási kérdésekkel, élelmiszergazdálkodási kérdésekkel, és megpróbáltuk megvizsgálni, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a természeti katasztrófák bekövetkeztének a veszélyeit az ilyen félsivatagos területeken. Turbi városában is jártunk, ott számos projekt fut. Ezeknek a célja az, hogy enyhítsék a szárasság következményeit, új mezőgazdasági módszereket, illetve új terményeket vezessenek be ezekbe a régiókba a NGO-k és az Európai Unió segítségével. Visszatérve az élelmiszerbiztonság témájához, ez volt a fő témánk, amikor a kenyai hatóságokkal beszéltünk. Fogadott bennünket a miniszterelnök, és tárgyaltunk a kenyai parlament számos képviselőivel is. Emellett nemzetközi szervezetek képviselőivel is találkoztunk, akik szintén részt vesznek a kenyai humanitárius programokban. Három egész millió ember van kitéve a szárasságnak, illetve az éhezésnek. Ezek elsősorban az északi területeken élő nomád népek közé tartoznak ezeken a félsivatagos területeken, és a szárazság csak súlyosbítja a problémákat. A delegáció arra következtetésre jutott, hogy lehetne kezelni ezeket a problémákat megfelelő intézkedések meghozatalával különösen kormányzati lépésekre eh, lenne szükség. Az egyik oka a válságnak az az, hogy nincs eh, politikai akarat, és nem állnak rendelkezésre a befektetések. Morial eh, régióban a népesség, Mojál régióban a népesség nagy része a szegénységi küszöb alatt él. Nagyon nagy az tudatlanság a férfiaknak mindössze 10,5 százaléka, a nőknek pedig 2,6 százaléka tud írni, olvasni. Nagyon kevés a betonút, és nagyon rossz a térség infrastruktúrája. Úgy gondoltuk, hogy a kenyai kormány sokkal többet tehetne annak érdekében, hogy enyhítse ezeknek a jelenségeknek a káros hatásait, enyhítse elsősorban a szárazság hatásait. A nem kormányzati szervek külföldi forrásokból terveztek meg programokat, ezeket a programokat kellene elfogadnia a kenyai a kormánynak annak érdekében, hogy a legnagyobb szegénységben élő lakosságot segítsék a sivatagos, félsivatagos területekkel befektetés nélkül nem lehet ö, foglalkozni, nem lehet megoldást találni a problémáikra. Szükség lenne egy kockázatfelmérési mechanizmusra, amelynek révén meg lehetne valósítani egy hosszú távú fenntarthatósági programot a delegációnk meggyőződése az, hogy az állattartásnak van jövője, mert ezt környezet, környezeti szempontokat figyelembe vevő módon végzik. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy segíteni kellene a lakosságot a termékeik piacra jutás, juttatásában, tehát itt elsősorban tejtermékekről és hústermékekről van szó. A szomáli félszigeten uralkodó körülmények úgy kezelhetőek, hogyha valamilyen rendszert hozunk létre, amely az ilyen, ilyen természeti katasztrófák kezelésére alkalmas. A projektek finanszírozásával és végrehajtásával kapcsolatban eh, is azt mondtuk, hogy az államnak eh, hatékonyabb szerepet kell játszani, hatékonyabban kell fellépnie a eh, szárassággal szemben. Egy decentralizációra, decentralizációra is szükség van mert így könnyebben lehetne kitalálni, megtalálni a hatékony, fenntartható megoldásokat. A nemzetközi szervezetek, mint az Európai Unió, csak egy megfelelő infrastruktúra segítségével tudnak hatékony munkát végezni. Sokkal hatékonyabb lenne a beavatkozásunk, hogyha ezek a infrastruktúrális beruházások már megtörténtek volna. Ez megint a kenyai kormányra tartozó dolog. Úgy tűnik, hogy bizonyos projektek és befektetések késedelmet szenvedtek, pedig szükségesek lennének, életmentő lenne ilyen befektetések eszközlése. Úgy láttuk, hogy a kedvezményezettek abszorpciós kapacitását is javítani kell helyi szinten. Ez is kell ahhoz, hogy hosszú távú, fenntartható megoldásokat tudjunk találni. A delegáció tett javaslatokat rendszer szintű fejlesztésekre, és megállapítottuk, hogy gazdasági és társadalmi okai is vannak annak, hogy még súlyosabb lett a válság, mint eh, ami a természeti következménye, a természeti folyamatokból eh, következett volna. Szeretnénk eh, támogatni a különböző lehetőségeket, mindezt azért tennénk meg minél hamarabb, vagy azért javasolnánk megtenni minél hamarabb, mert a következő szárazság súlyosbíthatja a problémákat. Az Európai Unió továbbra is partner marad ezekben az erőfeszítésekben, de szükség van ahhoz, hogy a kenyai kormány biztosítsa a munkánkhoz a megfelelő körülményeket vállaljon kötelezettséget a kenyai kormány arra, hogy mindent megtesz a szárazság elleni fellépés érdekében. Köszönjük Cortez Lastra úrnak ezt a fontos jelentést, és most pedig Keti úrnak, a CELEP képviselőinek adom meg a szót, olyan 7 percet kap. Köszönöm szépen, hogy megadta a lehetőséget, hogy elmondhatom, mint akartam. A, az előadásom egy nagy kihívásról szól, arról, hogy a legeltető állattartás jövője mi is legyen Afrikában. Éppen most hallottuk, hogy folyamatosan humanitárius válsághelyzetek vannak Kenyában, és megpróbálok én is azzal foglalkozni, hogy hogyan lehetne ezeket enyhíteni, megelőzni. Önök tudják talán, hogy a legeltető állattartásra vonatkozóan sok minden elhangzik mostanában. Egyesek azt mondják, hogy kihaló félben van, mert már nem képesek az emberek ezáltal eltartani magukat. És nagyon sokat változott az állattartás módja. Ezt gyakran halljuk különböző viták során, de ha kritikusan nézzük a dolgot, akkor azt is látnunk kell, és ezt kevésbé tudják a világban, hogy a legeltető állattartás nagyon is dinamikusan fejlődik ebben a térségben. És az állatkereskedelem Afrika szarván 20 milliárd dollár ért mértékű, csak ennek a kereskedelemnek nagy része rejtett, szürke, informális módon bonyolódik le, de létezik és virágzik az állatkereskedelem. Úgy gondoljuk, hogy a legeltető állattartás a következő mátrix segítségével érthető meg legjobban. A földhöz való hozzáférés az egyik fő ö, mutató, és a piaci hozzáférés a másik fő mutató. E kettőnek a mátrixában, ha megnézzük, ha jó a hozzáférés a földekhez, de nincs piaci hozzáférés, akkor a hagyományos állattartásról beszélhetünk. De sok állattartó megpróbál kijutni a piacokra, megpróbálja eladni másoknak az állatokat, és ez növekvőben van Afrika szarván. Tehát komercializálódik, kereskedelmivé válik a tevékenység. Sőt, városi adódás és megfigyelhető, urbanizáció, beköltöznek városba, megpróbálják gyerekeiket iskolába járatni, és új helyekre küldik a rokonaikat, ha megtehetik a kereskedelemből származó bevételből ezt, hogy tanuljanak. Ugyanakkor az exitek kérdését is meg kell figyelni, hogy ki az, aki kilép ebből a tevékenységből, miért kényszerül rá, ha nem akarja, miért akarja, ha akarja. És erről van a legtöbb vita a humanitárius segítségnyújtás kapcsán. Hogy megértsük, hogy mi is történik, nézzük meg ezt a térképet, és két példát idéznék. Etiópiának van egy szomáliaihoz tartozó, a határos része. A 20-as években itt gyakorlatilag hagyományos állattenyésztés működött, de ez azóta meglehetősen erőteljesen kereskedelmivé vált, és vannak gazdag, állatkereskedők, akik nagyon hatékonyan csinálják a dolgukat, és egyre nagyobban. És ők szolgáltatják az állatexporthoz ugye az anyagot. Tehát komercializálódik. Itt ez a rész. Vannak olyanok is, akik városokba költöznek, és más vállalkozásokba fognak, vagy csatlakozó vállalkozásokba fognak amiből megpróbálják kiegészíteni a hagyományos alattártásból származó jövedelmüket. És vannak a szegények, akik kiszállnak a rendszerből, akik nem tudják vagy nem akarják ezt folytatni, akik más megélhetés után kénytelenek nézni, és ők szorulnak leginkább rá a humanitárius segítségnyújtásra. A komercializáció tehát egyfelől előremutató ö, dolog, másfelől viszont növeli a jövedelem különbségeket. És amikor erről beszélünk, akkor már is ezt látjuk, akkor már is differenciáltabb a kép előttünk. Tehát nem egyeseknek nem kifizetődő az állattartás, másoknak meg nagyon is. Ugandát is vehetnénk például, Kamadzsia régiót, ott nagyon lecsökkent a hozzáférés a legelőkhöz, és ezért még sokkal nagyobb arányú volt a kiszállás a hagyományos állattenyésztésből, és tömegek váltak megélhetés, vagy hát konkrétan éhezővé. Tehát nagyon sokféle szenárió létezik, országonként, térségenként is ez különböző lehet, és nem lehet homogén módon megállapítani, hogy mi is a trend. Nagyon vegyes a kép. Tehát bármilyen politikai beavatkozás vagy lépés történik, erre a sokféleségre külön tekintettel kell lennie. A történelem arra tanít minket, és nincsen meglepetés hogy ezek várható fejlemények. Észak-Afrikában, a közel-keleten már átmentek régiók ezen a folyamaton, tehát a komercializáció révén egyesek kiemelkedtek, mások lejjebb süllyedtek. Ezt nem akarom most itt elmagyarázni, hiszen önök is ismerik ezt a folyamatot, de a legfontosabbra rá szeretném irányítani a figyelmet. Az utóbbi évben volt egy nagy lépés, hogy az Afrikai Unió napirendjére tűzte a legeltető állattenyésztéssel való ö, foglalkozást és a támogatását ezen régióknak. Tehát ez egy Afrikában kialakult politikai keretrendszer, és az EU-nak nyilvánvalóan az a szerepe, hogy ezt támogassa, mert ez egy helyben kialakult fejlesztési koncepció. Kétféleképpen tehetjük ezt. A tudatformálással, a keretrendszer megismertetésével, másodszorban pedig a, azzal, hogy a strukturált programozás révén hozzájárulunk ahhoz, hogy ezekben az országokban a gazdasági egységek, termelőegységek adaptál, igazítják működésüket a körülményekhez, ez felgyorsuljon, és képesek legyenek lépést tartani a fejleményekkel. A keretrendszer két dolgot mond ki, kétféle választ lehet adni. Lehet támogatni a legeltető állattenyésztést, hogy az ö, életképes maradjon. Ö, lehetséges életképesíteni, hiszen láttunk arra példát, hogy valahol nagyon is életképes ez a kereskedelem növekszik. Tehát az állattenyésztés, mint olyan, nem szenved a válságtól. Az emberek szenvednek attól, hogyha ők már ezzel nem tudnak foglalkozni, akkor miből éljenek meg? És erre kell irányulnia, tehát, és ez a harmadik pont, a humanitárius segítségnyújtásnak. Tehát a helyi stratégiákkal összhangban kell. Ez erre történt már siker, kísérlet az utóbbi évtizedekben is, de a jobb harmonizáció révén akkor ugye tudjuk a szárazság milyen gyakran mutatkozik ezekben a térségben, tehát nem beszélhetünk kiszámíthatatlan dolgokról, ezt tervezni kell, fel kell készülni, tehát ha egy száraz időszak válságot okoz, az a mi bűnünk. És végül pedig továbbra is hangsúlyozni szeretném, hogy látni kell, hogy hol vagyunk. Kon- országonként más a helyzet, a, az állattartás jövője mindenhol más irányba mutat, tehát ha szerűen kérde- kezeljük a kérdést, akkor differenciált megközelítésre van szükség, és a civil szervezetek bevonására. Um, Köszönöm szépen, Ketli úr. Mielőtt Filiphez fordulnék, hogy tegyen megjegyzéseket az elhangzottakról, vissza szeretnék térni Ricardohoz. Amit Ketri úrtól hallott most, beleillik az ön megjegyzéseibe, amiket a tapasztalatai alapján fogalmazott meg a helyszínen? Köszönöm, elnök úr, a szót. A jelentésben megemlítjük az állattartást, és megemlítjük azt is, hogy felvettük a kapcsolatot az állattartókkal magukkal. rendkívül fontos az, hogy együttműködjünk velük, hogy tanuljunk a tapasztalataikból, és információt szerezzünk tőlük. Úgy érezzük, hogy ez rendkívül fontos. Hogy tudjuk, hogy hogyan dolgoznak, és milyen befolyással vannak az etióp régióra. Moyal Kenya északi részén található, az etióp határ mentén, és tökéletesen egyetértek azzal, amit elmondott. Köszönöm szépen. Nos, először is köszönetet szeretnék mondani a két rendkívül érdekes beszámolóért. Megkaptam az írásos jelentést is, és el kell mondanom, hogy kiváló anyagról van szó, van benne egy nagyon részletes leíró rész, de ugyanakkor ö, következtetéseket is tartalmaz, és szerintem ezek valószínűleg nagyon hasznosak lesznek, majd amikor az állásfoglalást szeretnénk megfogalmazni, ugyanis a következtetésekben az található, hogy tulajdonképpen mi is lett az eredménye a missziónknak, illetve az intézkedéseknek. Nagyon örülök, hogy a legeltető állattartásról is szó van. Két dolgot szeretnék itt idézni az anyagból. Az első, az egyik fő oka a válságnak a marginalizáció, illetve, hogy krónikusan hiányzik a száraz és félszáraz területeken a beruházás. A második mondat, 2011-ben az etnikai konfliktusok során ezen vidéken 350-en haltak meg. Azt hiszem, nagyon sok ember még mindig nem ö, tud arról, hogy ennyi áldozat volt ennek a konfliktusnak. És azt hiszem, hogy mindez indokolja, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Azt gondolom, hogy ez a két beszámoló egymást kiegészíti a mi jelentésünk általános támogatásra utal a legeltető állattartás terén, mint gazdasági tevékenység terén, ami viszont a második beszámolóból kiderült, az az, hogy a helyzetet részletesebben megismerhettük, úgyhogy ez a két dokumentum mindenképpen jó irányba tart, és mi egymást kiegészíti. Szeretném, hogyha a két dokumentum következtetéseit, amelyek rendkívül konkrétak, azok a kollégák is megkaphatnak, akik ezzel a témával fognak foglalkozni, és szerintem el kellene jutatni a ma nem jelenlévő kollégákhoz is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Filip. Most Ludwig Brid uh, urat szeretném uh, üdvözölni itt, a kenyai delegáció uh, képviseletében. Nagyon fontos ez, ott volt Kofi Annan kezdeményezése, a béke folyamat, stb. Tehát parancsoljon öné a szó. Yeah, thank you. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Cortes Lastra képviselőnek ezt a jelentést. És nem arrogánsan mondom ezt, de alapvetően megfelel annak, amit más jelentések is tartalmaznak a katasztrófa utáni elhárítás szükségességével, szükségességével kapcsolatban, Világbank, ENSZ, stb. Kacsmarek úr meglátásai is rendkívül fontosak, és ugyanezt található a PDNA jelentésben is. Sajnálom, hogy nem tudtam találkozni a képviselőkkel, betegszabadságon voltam akkor éppen, és itt üdvözlöm a kenyai kollégát is, a kenyai nagykövetet. Továbbra is fontos az, hogy strukturális, hosszú távú megoldásokat találjunk a, az élelmiszerbiztonságra, vagy az alultápláltságra a szomáli félszigeten ez, ehhez átfogó megoldásra van szükség, mert a problémák eh, okai egyrészt politikailag, másrészt eh, politikai, másrészt gazdaságiak. Van egy biztonsági eh, probléma is, amely a szomáliai eseményekhez kapcsolódik. Van egy klímaváltozásos kapcsolódó összetevője ennek a problémának, ami a szárasságban mutatkozik meg ott, és ez vezet a szegénységhez. Nyilván egy ilyen katasztrófa helyzetben a szárazság elem nem megelőzhető, de a következményeket jobban, átfogóbban lehet kezelni. ehhez segíthet a szomáliai félszigetre írt stratégiánk. Ezzel kapcsolatban nem akarok hosszasan beszélni. A múlt héten volt egy konferencia ezzel kapcsolatban. Uh-huh és Alexander Rondos két héttel ezelőtt járt a régióban is. Fejleszteni kell ezeket a félsivatagos területeket, illetve az állattartó népességet is segíteni kell. Nyilván a kereskedelmi aspektusát ennek a fajta állattartásnak szintén meg kell erősítenünk, nekünk pedig támogatnunk kell az erre irányuló lépéseket. Innen nem mondhatjuk meg, hogy mit tegyenek Kenyában. Azt is nehéz megállapítani, hogy mennyire gyorsan növekszik a népesség. Előfordulhat, hogy egy túlnépesedés következik be. 1963-ban alig 70 millió lakosa volt Kenyának, most 40 millió van, évente 1 millióval növekszik, 2050-re 83 millióra becsülhető majd Kenya népessége, ami egy teljesen fenntarthatatlan népességi adat. Um, de hát megpróbálunk egy átfogó megoldást találni, kompenzációval és megpróbáljuk csökkenteni a humanitárius segítségnyújtás szükségességeit. A nemzeti kormány részvétele mindezekben a folyamatokban fontos. A mi feladatunk az, hogy támogassuk a kenyai kormányt legyen ez a mi, az Európai Unió, vagy ez eh, humanitárius eh, segítségnyújtásért felelős eh, iroda, mi az EU delegáció vezetőiként több szerepben is fellépünk. A kenyai kormány politikája elismeri az állattartás fontosságát. Sőt, egy pénzalapot is létrehoztak a sivatagos, félsivatagos területek megsegítésére. Emellett van egy alkotmányos reform folyamat, egy devolúciós folyamat, amely még ténylegesen nem kezdődött el, de, de tervbe van véve és egy, ennek része egy pénzügyi devolúció is a helyi hatóságok irányába. Ez is egy fontos lépés lenne, és ez is segítene. Jó lenne, hogyha ezeket a lépéseket ténylegesen megtennék. A kenyai kormány 70 eh, millió eurót eh, szán eh, a 2011-12-es évben a szárasság következményeinek enyhítésére például vám nélkül importálnak kukoricát, emellett a tartalékokat is rendelkezésre bocsátják, iskola élelmiszerségi programot, vízgazdálkodási programot finanszíroznak. Emellett a kormány készítette el ezt a PDNA jelentést, amely a katasztrófa következményeinek kezeléséről szól. A teljes összege, a kárérték az 12 milliárd euróra becsülhető. Március végén lesz egy csúcs találkozó Nairobi-ban, ott fognak majd megszületni azok a középtávú javaslatok, amelyek az élelmiszerbiztonságot eredményezhetik. Az Európai Unió támogat, az Európai Uniónak támogatnia kell hosszú távú fejlesztési okokból a kenyai reakciókészséget, a különböző természeti katasztrófákra történő reagáló képességet. Én egyébként gratulálnék a, innen az ECO-ban dolgozó kollégáink eh, munkájához is, mert szerintem nagyon jó munkát végeztek. Elnök, jó hallani azt, hogy az ECO um, már szinte előre látja a természeti katasztrófákat, és e szerint reagál ezekre. Eh, a bizottság képviselőjének pedig két percre adnám meg a szót. Semmi baj, elnök úr, eh, elég lesz a két perc. Azt gondolom, hogy eh, nagyon sok szép dolog hangzott itt el a parlamenti jelentésben is, illetve a nagyköveti jelentésben is. Ami az Európai Bizottságot illeti, mit gondolunk mi a tavalyi szomáli félszigeten bekövetkezett eseményekről. Hát ennek kapcsán kezdeményeztük, hogy növekedjen a szerepvállalásunk, például az élelmiszerbiztonság területén, különös tekintettel az állattartó népességre. Az itt felsorolt dolgok egyébként nagyban megegyeznek mindazzal, amit az Európai Bizottság javasol. Ketli úr is mondott sok szép dolgot az állattartás jövőjéről, és mindennek következtében kell majd eldöntenünk, hogy hogyan reagáljunk. Van ez a komercializálási folyamat, amely erőforrás, gazdálkodási kérdéseket is felvet, illetve a földek hozzáférhetőségének kérdését és az alternatív megélhetési stratégiának szintén vannak előfeltételei, és ez a két dolog lenne a legkívánatosabb lehetőség, de azért van egy harmadik út is, a különböző védőhálók kialakításának útja, amely a szegény népesség megsegítését szolgálja. Köszönöm. Lastra úr következik. bueno, quisiera agradecer todos los... Todos... Köszönöm a szót. Először is köszönhet mindannyiunknak a megjegyzésekért, a hozzászólásokért. Azokra gondolok, amelyek elősegítették a munkánk továbbvitelét, és tájékoztatni szeretném még a szakbizottságot arról, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy a szomájai delegációval is tárgyaljunk, nyilván azokról a nehézségekről, amelyekkel Szomáliában szembe kell nézniük. Elhangzott az is, hogy milyen szolgáltatások segíthetnének Szomáli földön, és hogy hogyan lehetne koordinálni a támogatásokat. A szomáliai kikötőkhöz való hozzájutás és egyéb nehéz kérdések is felvetődtek. Aztán a határmenti vidékek, Kenya és Szomália vonatkozásában, amelyek túlmutatnak az asszály problematikáján. Csak azt szerettem volna megemlíteni, hogy ezen ülésen Különböző problémákat is meg tudtunk tárgyalni más területeken is, Kenya és Szomália között. Köszönöm szépen. Parancsoljon, nagykövet úr. Köszönöm, elnök úr, a szót. Csak egy-két dolgot szeretnék megemlíteni. Először is köszönöm, hogy eljöhettem erre az ülésre. A kenyai delegáció vezetőjét is szeretné, vezetőjének is köszönetet szeretnék mondani. Rendkívül tényszerű volt, amit mondott. Elolvastam a parlamenti szakbizottság jelentését, szeretném még egyszer elmondani, amit már említettem. Szerintem nagyon jó jelentés, tényszerű és nagyon fontos kérdéseket vet fel. Különösen tetszenek a konklúziók, mert ezeknek kell alapját képezni a további közös munkának, azt, amit már elkezdtünk. Az éjség ö, ö, kiírtása ö, Kenyában. Mi abból indulunk ki, hogy az asszály nem egyenlő az éjséggel. Úgyhogy megoldásokat kell keresnünk. A másik dolog, amit el szeretnék mondani a jelentésről, az, hogy azt azért nem fogadom el, hogy politikai akarat hiányról lenne szó a kenyai problémák megoldására. A kenyai kormány mindent megtesz, amit csak tud. A Nairobi delegáció vezetője egyértelműen elmondta, hogy mi történt eddig, és milyen közös lépésekre került sor az EU és a kenyai kormány között, hogy megoldjuk az előttünk álló problémákat. Persze elég sok ilyen van, vannak olyanok, amelyek történelmi igazságtalanságokra vezethetők vissza, megpróbálunk ezekkel megbírkozni. De a jelentésben szeretném, ha az állna, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt megoldjuk, és főleg azon a területen, ahol legeltető állattartás folyik. Azt azonban tudniuk kell, hogy Kenya területének 80%-a vagy teljesen száraz, vagy félszáraz terület. Itt lakik a lakosság 20%-a, vagyis 40 millió ember 20%-a. A másik kérdés, Mit tehetünk együtt a fenntartható fejlődés érdekében, hogy megoldjuk ezeket a kérdéseket? Ezért üdvözlöm a jelenlegi folyamatokat. Tudom, hogy nagyon rövid az időm, annyit szeretnék csak még elmondani, hogy kérem, tudják azt, hogy a humanitárius válság a jelentésben felsorolt okoknál fogva, illetve a régióban folyó konfliktus miatt, főleg a szomáliai miatt alakult ki. Úgyhogy ezért kell üdvözölnünk a múlt heti konferencia megrendezését, amely azokkal az erőfeszítésekkel foglalkozott, amelyeket próbálunk képviselni Kenyában. Üdvözlöm a jelentést, nagyon jó, tényszerű, jó konklúziókkal rendelkező jelentés, és a célunk az, hogy megoldást találjunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm nagykövet úr, feljegyezzük megjegyzéseit. Köszönet mindenkinek, köszönet az előadónak, a delegációnak, az EU misszióvezetőnek, a nagykövet úrnak. Nagyon köszönöm. Van-e az egyéb pontok között valami? Ha nincs, akkor a következő ülésünk március 27-én lesz 12.30 és 3 óra között, és 23-án, 24-én, április 23-24-én. Szeretnék köszöntet mondani a tolmácsoknak is, akik túlóráztak ezért, mondja az elnök úr kedvesen. Köszönöm, és most lezárom az ülést.